Mes chers collègues, nous voici réunis en commission conjointe contrôle budgétaire et Üdvözlök mindenkit, megkezdjük a mai költségvetési és költségvetési ellenőrzési bizottság együttes ülését. Nagyon fontos témánk van, egyszerűsítés, a pénzügyi rendelet egyszerűsítése. Ez egy együttes ülés. A cél az, hogy megvizsgáljuk a mai napon a bizottsági javaslatot. Novemberre készült el ez a javaslat, akkor kaptuk meg, és ez a az unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokra vonatkozik. Az ülésen két külön részben tárgyaljuk a témát. Először is a jelentést fogják bemutatni a két előadó, Ingeborg Gressle és Richard Ashworth, a két előadó. Ezután eszmecserét folytatunk a bizottság és a számvevőszék jelenlétében. Ezt követően az ülés második részében, körülbelül 15 órától kezdve egy workshopot tartunk, a számvevőszék részéről meghallgatjuk az általános megjegyzéseket, és többen föl fognak szólalni több területről érkeztek ezek az előadók, az irányítóhatóságoktól, nem kormányszervektől, ők pedig specifikus témákról fognak beszámolni. Engedjék meg, hogy emlékeztesek mindenkit a eljárásról. Március 11-én fogjuk a jelentést elfogadni. Módosító indítványok bejutásának a határideje április 6-a 12 óra a két szakbizottság, amely véleményt készít, már az első véleménytervezet, illetve jelentéstervezetet meg is vizsgálták, és már elkészítették a véleménytervezetüket, majd később el fogják fogni a 54-es cikk alapján együtt dolgozik a két szakbizottság ezen a témán. Az elnöki konferencia is fogadta ez. Agri, Regi, Amploa és TRAN és ITRE szakbizottságok készítenek majd véleményt. A frakciók a költségvetési és a költségvetési ellenőrzési szakbizottság részéről kijelöltek felelősöket. Vladimir Pankpan és Ines Alia Sender, népár Petri Szárvaman, Alde Nesmi Ali, Zöldek Indre Daran és Bars Strice, GUE, Nirjada képviselő, FD, FDD Márko Váli. És azt javaslom, hogy hallgassuk meg a két társ előadót. Az egyik az asszony, aki együtt a társ előadó is. Kezdi ön. Akkor ön a szó. Herzlichen Dank, und ich möchte auch die Mitglieder Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is szeretném köszöntetni a tagokat, és emlékeztetni mindenkit arra, hogy eh, már jó pár éve foglalkozom ezzel a kérdéssel, és ez segít most ezt, ennek a feldolgozásában. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és eh, egyből elmondani, hogy mindannyian nagyon szorgalmas kellett, hogy legyünk, és ez továbbra is így marad, hiszen a bizottság rendkívül sok módosítót eh, terjesztett be, alapvetően átdolgozta a szöveget, és anélkül, hogy látható lenne, hogy miért igen fáradtságos története számomra, hogy megkeresem az új szövegben az összes részt, és aztán elképzeljem, hogy vajon azokat a szövegrészeket eh, miért nem vették át az új szövegrészekbe. Úgyhogy a bizottság ezen kívül a panelek eh, korai felismerő rendszerét összekapcsolta a pénzügyi szabálytalanságok paneljével. Ez az összekapcsolást, ezt az összekapcsolást visszavontuk a számvevőszék javaslata alapján, amely jelezte, hogy a két panelnek külön feltér, feladata van, és a, az intézmények függetlenségét tiszteletben kell tartani. Úgyhogy ezért ezt módosítottuk, semmisítettük. Vannak még eh, technikai kvázi tisztítások, tisztázások, néhány definíciót újra kellett fogalmaznunk a, a kötelezettségvállalásoknak eh, a, a kötelező érvényét például. Visszavontuk mindazt, ami a Költségvetési Szakbizottság jogait is illeti, ahol a bizottság más, vagy más, más intézményeknek hat, bizonyos hat, hatásköröket adott. Nos, ezeket is visszavontuk annak érdekében, hogy az, a Költségvetési Szakbizottságnak az eddigi hatáskörei megmaradhassanak. Nem hiszem, hogy mi nekünk jogokban lenne, hogy átadjunk parlamenti jogokat, hiszen mi csak egy parlamenti generáció vagyunk, új képviselők jönnek akkor, amikor a parlamenti jogokat igénybe vesszük, akkor bár eltérően, de mégiscsak élnek ezzel a képviselők. Ez az, ezek azok a dolgok, amik egyszerűbbé teszik az életünket. És ez már mondja, mutatja is, hogy az egyszerűséttel milyen problémák vannak, hogy kinek jelent mindez egyszerűsítést. Első pillanatra, ami egyszerűsítés jó, hogyha utólag is az marad. Vannak tehát olyan pontok, amelyeket nem tudtunk ennek a, az értelmében elfogadni, különböző hatáskörökkel és gondolok itt. Meg vagyok határozottan győződve arról, hogy nagyon fontos a programot végrehajtó vezetők számára bizonyos elemek, konkrét utasításokra, útmutatókra van szükség a munka elvégzéséhez, és minél konkrétabb ez az útmutató, annál kevesebb előírást kell számukra megfogalmazni, úgyhogy nem értem, hogy az útmutatók miért tűltek el, tűntek el. A viszonylag általános bizottsági szöveget ezért megpróbáltuk pontosítani. Elvárjuk, hogy azt várjuk el, hogy ezzel segítjük a projektvezetőket a munkájuk elvégzésében. Az átláthatóság és a jelentéstételi kötelezettségeket is megerősítettük a szponzorálásnál, a pénzügyi eszközöknél, aztán a service level agreementek kérdése, tehát amikor a főigazgatóságok saját hatáskorban döntenek arról, hogy bizonyos munkákat vagy munkarészeket másoknak átadjanak. Voltak, akik a jelenlegi eljárásban megpróbálták ezt a, a biztosok testületének átadni. De, mint mondtam, tehát új megfogalmazási formákat próbáltunk pontosabb kereteket adni a partnership programokat is egyebek között. A teljesítményorientáltság elemét erősítettük mind a költségvetés végrehajtásánál, mind az értékelésénél. Emlékeznek arra, hogy Georgieva alelnök asszony azt mondta, hogy ezzel lehetne a teljesítmény gondolatát e- erősíteni, de a bizottság ezt csak egy-két paragrafusban említette. Nem értelmezte kellőképpen. Megpróbáltuk a teljesítmény gondolatát tehát részletezni, hogy megválaszolhassuk, hogy mi mit is szolgál. Hosszú vita után az árnyék előadókkal aztán a trust fundokban, amelyeket a bizottság az Európai Unión belül akar felépíteni, továbbra is az Európai intézkedésekre korlátozza, és parlamenti ellenőrzés alá vetette. Ott, ahol a trust fundoknak létjogosultsága van, ott ellenőrzésre is szükség van talán. Fontos jel látni, hogy nem jó, hogyha a parlamentnek nincs ezekre az alapokra befolyása. Ezt kellett erősítenünk. Különböző véleményeket is megfogalmaztunk, a workshop második felében fogjuk ezeket hallani. Az egyik egy belső ellenőrzési bizottságról szól. Minden egyes ellenőrzést támogattunk, de nem a pénzügyi eszközök szabályának alapján, hanem az szerint, hogy a különböző pénzügyi módszerek egy-egy finanszírozáson belül mely, milyen arányt tesznek ki. Tehát mindig a pénzügyi eszközök szabályát alapul véve ne, e, elvet nem fogadtuk el, hogyha a, a fő szempont az élethez kapcsolódó elemeket vegyük mindig figyelembe, erről meg vagyok győződve. Biztos vagyok abban, hogy nem tudjuk még milyen hatása lesz ezeknek a módosításoknak, de erre vannak a trilógusok. Mellesleg a bizottság javaslatának magyarázatát sem ismertük még, amikor ezt a munkát elvégeztük, tehát a mozgástér még mindig nagyobb. A, a megosztott hatalom, a hatalom megosztás rétegeiből a forrásokat is áthelyeztük, lehető, töröltük annak a lehetőségét, hogy a strukturális alapokból a forrásokat az FC-be helyezzük át, tehát ez megszűnt. Az árnyék előadók sokat vitatkoztak erről, úgy találtuk, hogy a strukturális alapoknak egészen más a feladata, mint az EFSZ-nek. Ezen kívül pedig erre a feladatok ezen részére is, és a strukturális alapokra vonatkozó rendeletre e, tekintettel is e, már sok minden nincsen hatályban. A cross-reliance és verification gondolatát támogattuk, de ott, ahol az Európai Unió a fő donor, ott neki kell a szerződéses partnerek ellenőrzését elvégezni. Elutasították azt, mert áttekinthetetlen volt a, követelmi, a következménye, hogy a a har- hogy harmonizálják a források juttatását, de ennek az elfogadásához azt kellene tudni, hogy mit jelent számunkra is az, hogy milyen információs kötelezettségeket kell a bizottság és a parlament felé egy-egy ilyen forrásátadáskor teljesíteni. Éppen ezért úgy gondolom azért, hogy egy mondatos megoldások nem elegendők a bizottság javaslatában. Jó lett volna, ha több van erre vonatkozóan. Aztán az Európai Uniós az Európai Uniónak meg kell akadályoznia az úgynevezett postafiók cégeknek az elterjedését, az a blending tevékenységek eh, rendszerességét támogatjuk, nem a pénzügyi eszközök alapján ugyan, hanem az szerint, hogy milyen finanszírozási módszer adja a finanszírozás legnagyobb részét. A non-profit elmét is bevezettük újra, de kések vagyunk, készek vagyunk arra, hogy a léptékek szerint még dolgozzunk a gondolaton, a megítélendő támogatások, vagy a szervezet mérete alapján. Nagyon érdekes találkozásom volt társadalmi szervezetekkel ma, és úgy gondolom, hogy majd az utómunkálatok során még sokkal többet tudunk ebből majd kihozni. Aztán van még néhány olyan elem, amit a Költségvetés Ellenőrző Bizottság mindenképpen szeretne megtartani, mint a határidők és a kiadási eljárások, de ezekre majd még visszatérünk. Nagyon hálátlan dokumentum ez, én ezt tudom. Meg kell, hogy mondjam, hogy a, sokat izzadtunk a tanácssal együtt azért, hogy az új szöveget a mi szövegünk alapján az ő módosítójukkal megfogalmazzuk. A trilógusban biztos, hogy lesz majd még további izzadságra szükség, de az eredmény remélhetőleg jó lesz. A tervezettel kapcsolatban át sok ponton mást szerettem volna, azt szerettem volna, hogy csak azt kelljen választatni, ami valóban hatékonyságot növel és egyszerűsít, nem pedig egy ilyen hatalmas zsákot kelljen megtölteni, és minden egyes problémát újra meg újra e, megtárgyalni. nagyon sajnáltam ezt, borzasztóan sok időt fordítottam, fordítottunk rá, és nem vagyok egészen meggyőződve arról, hogy hát őszintén szólva nem vagyok biztos abban, hogy megérte. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt szerettem volna elmondani, még talán annyit, hogy a kont előadójának jó lenne, ha megadnánk a szót. Köszönöm, Grászle asszony, köszönöm a szakmai beszámolóját. Ön tulajdonképpen valamilyen mértékben a pénzügyi rendelet emlékezetét képviseli, és az elképzelése hogy ugye a bizottsághoz kell fordulni. Nem tudom, hogy Ashworth úrnak mi a véleménye mindenről. Ashworth úr, öné a szó. Ashworth Chairman, uh, thank you very much, and my thanks to my... Köszönöm szépen, én is társelőadó vagyok. Igen, akkor folytatom én általánosságban, és elvileg Üdvözöljük egy csomó, egy jó pár bizottsági javaslatnak az irányát, Gressler asszonyhoz hasonlóan. Úgy gondolom, hogy ha ezek a változások nem növelik a bürokratikus terhet, ha csökkentik a hibahatárt, hogyha közebb hozzáférés biztosítanak a teljesítés, hogy oldalának kedvezményezetek számára, hát akkor nagyon is üdvözöljük az ilyen módosításokat. Viszont van négy olyan terület, amelyekre vonatkozóan ezen túl konkrét megjegyzésem is lenne. Hatástanulmány az első ilyen téma. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a javaslat nem elégséges, nem megfelelő hatástanulmány intézkedést tartalmaz intézményközi megállapodással is ellentétes ez, hiszen a jobb jogalkotás szerepel az intézményközi megállapodásban, ezt mi visszatesszük ugye a jelentésünk eszközével. Gressel asszony a teljesítményi kultúráról nagyon jól beszélt, ugye ez egy zászlóvívő projektje volt az előző költségvetési biztosnak. Üdvözlöm ezt. Meg kell érteni azt, amikor megnézzük a részleteket, hogy igazából konfliktus áll fönn a teljesítésre koncentráló és költségvetés és az egyszerűsítés között. Hiszen, hogyha teljesítményindikátorokat bevezetjük, akkor egyáltalán nem egyszerűsítjük a rendeletet, sőt, ellenkezőleg bonyolítjuk. Úgyhogy egy sor megjegyzésünk van ezzel kapcsolatban is. Személyes véleményem az, hogy internalizálni kéne nagymértékben mindezt. Érdekes lehetne például, hogy a számvevőszék is vizsgálja meg ezeket a javasolt teljesítményindikátorokat, és hogyan történik a mérés. Elég sok gondolatot összegyűjtöttünk ezzel kapcsolatban. Hasonló módon a no-profit elv esetén az egyszerűsítést mi nem úgy képzeljük el, hogy hosszú távú költségvetési elveket esetleg aláássa a kollégákkal, az árnyék előadókkal részletesen megbeszéltük ezt a témát, és valójában nem győzött meg minket, megmondom őszintén, a bizottsági javaslat ezzel kapcsolatban. Ezért újra bevezettünk egy sor témát ebben a témában. Biztos, hogy részletes eszmecsere lesz még erről a, ezekről a kérdésekről. Belső audit eljárások esetén is hasonló a véleményünk. A számvelő szék tanácsát és véleményét igényeljük ezzel kapcsolatban. Az volt a benyomásunk, hogy belső audit eljárások szintjén nagyon fontos, hogy egyetemen fogalmazzon a rendelet. Hogyan történik ez, ki képviseli ezt a folyamatot, és mi a nyomonkövetési folyamat ezzel kapcsolatban. Utolsó megjegyzésem ezzel kapcsolatban a beszámoltatási eljárásra vonatkozik. Itt is elég sok eszmecserét folytatottunk a, folytatunk a számvevőszékkel erről a témáról. Évek óta foglalkozom ezzel a témával, és mindig az volt a célunk, hogy az auditing az ne csak egy megfelelőségi jelentésben öltsön formát. Több iránymutatásra van szükségünk, és több tájékoztató információkat tartalmazó jelentésre van szükség a parlamentnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a számvevőszék készítsen egy, egy konszolidált audit jelentést, ebben legyen irányítási nyilatkozat, a költségekre, a tevékenységekre vonatkozó leírás, egy becsült szintje a szabálytalanságoknak, és a, ez legyen az alapja a belső audit eljárásnak. Úgyhogy sok munka történt már ezzel kapcsolatban, sok témával foglalkozik a jövedelem, időkorlátok között voltunk, nagyon sűrűk volt a, a de nagyon szoros határidők között kellett, hogy dolgozzunk, minden esetre üdvözlöm az összes megjegyzést, hogyha itt bárki bármilyen véleményt szeretne megosztani velünk a mai napon. Köszönöm. Bien. Rendben. Köszönöm, Esfort asszony. A két társ előadót ezzel meghallgattuk, és beszámoltak a gondolataik, a véleményük lényegéről az egyszerűsítési, a pénzügyi rendelet egyszerűsítésével kapcsolatban. És most megadnám a szót az árnyék előadóknak. Szálvamá úr a néppárt részéről. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindkét előadónak és a bizottságnak is a, az igen komoly munkájukért a költségvetési rendelet kapcsán, és fontos szerepet játszik ez abban, hogy az unió jövőjét alakítsuk, és hát nem akarok itt túl nagy képet festeni, de inkább a lényegre akkor rátérnék. Az előadókkal egyetértésben vagy kommunikálva, és úgy gondoljuk, hogy a prioritások a felvizsgálat szempontjából egyfelől az egyszerűsítés, mindenképpen, ahogy már elhangzott ez, másodszorban pedig, és szeretném ezt is kiemelni, hogy a kedvezményezettek élét szeretnénk megkönnyíteni. Úgy gondolom ez a legfontosabb, hogy számukra egyszerűsödjön a rendszer, és akkor másfelől pedig ez az auditok, ellenőrzések tekintetében fontos, hogy kölcsönös elfogadás megvalósuljon. Az előadók is és a szemvevőszök is nyilatkozott erről. Úgy gondolom, itt jó irányba haladunk. Itt jó lenne, hogyha egy egységes rendszer alakulna ki, és nem lenne szükség többszörös ellenőrzésekre. Aztán az eredmény központú költségvetés kapcsán tudom, hogy ez egy nagyon nehéz egyensúly, amit itt meg kell teremtenünk, de mégis azt gondolom, hogyha mindannyian egyetértünk, ugyanolyan nem tudom, hogy ugyanolyan mértékben egyetértünk de ha mindannyian egyetértünk abban, hogy inkább eredmény központúvá kívánjuk tenni a költségvetést, akkor, akkor bizonyos fokig reagálnék arra is, amit Ashworth úr mondott, vagy ezt megkérdezném bizonyos fokig. Lehet, hogy én vagyok nagyon optimista, de ha valóban hajlandók vagyunk keményen dolgozni ezzel az egyenleten, és az egyszerűsítést és az eredmény központosságot meg akarjuk egyszerre valósítani a költségvetésben, akkor logikusan nézve igazából csak arra lenne szükség, hogy egyformán csökkentsük a kölcsönös megfeleltetést a jelentéstétel, a beszámolás tekintetében, illetve a megvalósítás tekintetében is. És ott tegyem még hozzá azt is, hogy, hogy értem én, hogyha a bizottság javaslatait eh, követnénk, és a csomó dolgot kitörölnénk a költségvetési rendeletből, akkor az lehet, hogy nem is tenni egyszerűbbé a rendszer, hanem új problémákat vetne fel. De hogyha arra koncentrálunk, hogy a kölcsönös megfeleltetés mértéket csökkentsük a költségvetési rendeletbe, akkor talán hogyha itt ki tudunk néhány dolgot venni, akkor más, a másik oldalon az eredményorientáltság um, érdekében be tudnánk, fel tudnánk venni néhány pontot az új szabályzatban. Nem tudom, hogy itt ezt érthető de nem tudom, hogy Einstein vagy Hawking kell az, hogy ezt az egyenletet megoldjuk. De ugyanakkor lenne két rövid kérdésem. Bizottsághoz, számvevőszékhez fordulnék. Talán a számvevőszék nem képviselteti magát, de igen? Jól van. Igen. Igen, jelen van a számvevőszék. In the proposal. Why is there no definition? De hát miért nincsenek itt megfelelő definíciók, hiszen a szembevőszék is a, a maga véleményében már javasolta, hogy hogy kellene rendezni ezeket a kérdéseket, és kérdés, hogy a bizottság miért nem választott egy kockázat alapú megközelítést? Miért nem volt bátrabb abban, hogy mit vegyünk ki, hogy akkor az eredmény orientáltságot jobban tudjuk szolgálni a másik oldalon? Nehéz ez a főzőcskézés. És most pedig uh, Vladimir Mánka úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindkét előadónak. Nagyon jól tudjuk, hogy ez egy rendkívül bonyolult, fáradtságos folyamat volt, eh, igazán kemény munka, mégpedig akkor, és talán ma sem lehet felmérni, hogy milyen hatása lesz a bizottsági javaslatnak, és azt sem, hogy a saját előadónknak milyen tapasztalat, milyen kihatásai lesznek azoknak a javaslatoknak. Nagyon jó lenne, hogyha előre látnánk, de a, mégis a felülvizsgálat eltér ez a mostani a korábbiaktól, hiszen most 15 másik jogi aktust szeretnénk egyszerűsíteni, mindent egy dokumentumba sűríteni, és nincsen idő rá, háromszor ennyi idő kéne, hogyha jól akarnánk megtenni komolyan. De persze előfordulhat néha, hogy nem tudunk megállapodásra jutni, és akkor további időszakokra kellene azt elhalasztani arról nem is beszélve, hogy több ágazatot érint a munkánk is, és a szakbizottságunknak is fontos, hogy más szakbizottságokkal együttműködjön a költségvetési, költségvetés ellenőrzési és mások. Nem akarjuk a Horizont 2020-as forrásokat elvenni, nem akarjuk a strukturális alapokat, az EFSZ-t érinteni, nem ehhez hozzányúlni, a bizottság, amit javasol, ilyen rövid időszak alatt nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani. Az AFET-nek is megvan a maga hozzáfűzni valója. A tagországok pedig azt várják el, hogy január 1-től ezt a programot aztán már működtessük. A bizottság is ezt szeretné, és a kedvezményezettek is de ami a, amit a kedvezményezettek eh, amit a kedvezményezettek eh, kapnak, az, eh, az nyilvánvalóan azért fontos, mert meg kell néznünk, hogy megfelelő lesz-e a végrehajtás a jó eredményekhez. Nos, jó lenne, hogyha valóban a kohéziós és a strukturális alapokat nem kevernénk össze az EFSZ-vel. Értem, ma még nem tudjuk meghatározni azt, hogy mi az FC2 például, pedig erre szükség lenne, mert csak itt tudjuk eldönteni, hogy egyáltalán össze lehet-e a különböző forrásokat vonni. Az előadó is úgy gondolom, elfogadja a fenntartásaimat. Aggodalmas, hogy a strukturális alapokat majd valahogy leszívják, és egyszer csak oda jutunk, hogy a gazdag régiók állnak az előtérben. A bizottság viszont azt mondja, hogy a strukturális alapok felhasználását ott kell felhasználni a strukturális alapokat, ahol szükség van rájuk, de hát ez egy nem jó definíció. A, meg kell nézni, hogy a kohéziós régiókban hogyan lehet az alapokat felhasználni, annak érdekében, hogy nehogy a forrásokat a szegényebb régiókból a gazdagabb régiókba tereljük át, akár egy adott országon belül is. Nagyon örülök annak, hogy a számbevőszék is sok pontot ellenez. Meg kell várjuk még a workshopnak az eredményét, hiszen valóban az előadónk rengeteg problémát vetett még fel. Nagyon érdekelne engem is például az, hogy a bizottság hogyan vélekedik a számvevőszéknek a, a határozatáról. Ha az eddig hatályos dolgokra nyúlnánk vissza, és azt tartanánk meg, akkor nem lehetne egyszerűsíteni nagyon bonyolult helyzetben vagyunk, de mindenképpen ragaszkodni kell a jogainkhoz, mert hogyha visszalép, ha visszalépünk, akkor nem lépünk előre. <laughs> Úgyhogy a, én nagyon sokat várok a mai workshoptól, és izgatottan várom a bizottság véleményét is. Madame, uh, Köszönöm szépen. Ines Alaya Szender asszony nincs itt. Najmi Ali úr sincs itt, vagy legalábbis nem látom. Indektaran. Ő sincs itt. Bács Tejsz sincs itt. Jadne Rada. Marko Vali. Akkor most átérő, lezártuk az árnyék előadói felszólalókat ezzel, Van de a TRAN szakbizottság nevében. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az előadó az 54-es szabály alapján a közlekedési szakbizottság nevében. Időben le fogjuk adni a véleményünket a kollega jelentésére vonatkozóan. Legelőször is Grészle asszonynak, Esmit úrnak szívből köszönetet szeretnék mondani az igen részletes munkáért, amelyet ketten végeztek. Remélhetőleg ez majd a közlekedési ágazat finanszírozásában is látszik, majd legalábbis ebből indulok ki. Egy megjegyzésem van, a négyes módosító és az ötös módosítóval kapcsolatban, amit Grészle asszony nyújtott be. Informálisan már beszélgettünk erről, de a négyes módosítóban és az ötösben is Griszle asszony törli azt a mondatot, hogy ugyanúgy, mint a kereskedelmi pénzügyi intézményektől és beruházóktól. Ez elnök, az, elnök úr úgy, tűn, úgy hangzik, mintha nem akarnánk a magánszektor pénzét. Pedig itt arról van szó, hogy az Európai Uniós pénzeket nem menedzselhetik ők. Úgyhogy a magánforrások menedzsmentje, kezelése is, ezt Grészle asszonytól kérdezem, az Európai Bizottság kezében maradna, de a kereskedelmi források bevonását, bevonzását azért mégiscsak lehetővé kellene tenni, és meg kell, hogy ezt tegyük. Úgyhogy Grészle asszony, azt szeretném, hogyha ezt alaposan végig gondolnám még egyszer. Köszönöm. Sí. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzést. Fernández úr. E eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék először gratulálni az előadóknak. A Költségvetési Bizottság részéről tulajdonképpen hát eh, már garancia volt arra, hogy megfelelő jelentések születnek, és technikai szempontból is beigazolódott, hogy itt valóban bizonyos elvekben egyetértünk, a bürokráciát szeretnénk leépíteni, egyszerűsíteni szeretnénk a költségvetésre vonatkozó szabályokat, ezt az utat akarjuk járni, az irányba szeretnénk elmenni, de mégiscsak fontos az átláthatóság és az előirányzatok megfelelő felhasználása. Ami pedig az, az e, a struktúrális alapokat, illetve a stratégiai beruházási alapot illeti, én úgy tudom, hogy a tagállamokban vannak partnerségi megállapodások, hiszen arra kötelezték magukat egyes tagállamok, hogy a struktúrális alapokból, kohéziós alapokból használják fel pénzeszközöket, hogy máshol ezáltal takarékoskodhassanak. Az FC és egyéb pénzeszközök nem pótolhatják, vagy nem helyettesíthetik a kohéziós alapokat. Ezeket össze kell hangolni. Tehát Hát nézzük például egy beruházást, amit részben strukturális alapokból származó támogatásokból finanszíroz, és aztán más részét viszont más pénzeszök, pénzeszközökkel kívánja finanszírozni, például a Juncker terv stratégiai beruházási alapjából. Tehát a kohéziós politika, a strukturális alapok bizonyos támogatásait nem is lehet felhasználni egyes infrastruktúrális beruházásokra. Itt azért elsősorban a szociális inklúzió, a foglalkoztatás van előtérben, de én azt gondolom, hogy mégiscsak lehet kombinálni a struktúrális alapokat egyfelől, másfelől pedig a stratégiai beruházási alapot tehát a Juncker tervnek megfelelően kialakított alapokat és a kohézós politika égész alatt kialakított strukturális alapokat össze lehetne kapcsolni. Néha összekeverjük itt, hogy ESIF vagy FC, de hát mégiscsak arra van szó, hogy itt további finanszírozáshoz juthatnak a tagállamok, akkor, hogyha a struktúrális alapokból nem igényelhetnek támogatást, akkor más forrásból jutatnak pénzeszközökhez. Itt viszont fontos a koordináció. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen termet, egy ilyen konferencia központot, amit szeretnének építeni, akkor, és most csak példaként hozom föl, bizonyos dolgokat lehetne a struktúrás alapokból finanszírozni, mást viszont nem. Itt tehát az a fontos, hogy itt szinergiát teremtsünk, és egymás segítve használjuk fel a különböző alapokat, anélkül, hogy itt zavar támadna a kohéziós politika és a Juncker terv között. Hát a szinergia hatások mindenképpen örvendetesek, erre kell törekednünk. És hát elképzelhető, hogy egy projektet adott esetben a struktúrás alapokból finanszíroznak egy másikat, mondjuk az FC-ből, és aztán van egy harmadik projektünk, ahol viszont részben a kohéziós struktúrás alapokból származó támogatást használja fel az adott szereplő, de ugyanakkor az FC-ből is bevon forrásokat. Legyen szó mondjuk akár Portugáliáról, mint egy példáról. Tehát, tudom én, 50 és 150 millió eurót innen, illetve onnan igényel Portugália. Ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy az egyik alapból származott támogatások nem voltak elégségesek, tehát a struktúrális alapok támogatásai mellett még szüksége van Portugáliának finanszírozása akkor az EFSI-ből igényelhet, de ugyanakkor az EFSI sohasem helyettesítheti a kohéziós politikát, de segíthet abban, a kohéziós politika megfelelően valósulja meg, jobb projektek, nagyobb szinergiahatás jöjjön létre. Tehát itt nagyon fontos a költségvetésre alkalmazódó pénzügyi szabályok tekintetében, hogy a koordináció megvalósuljon a pénzeszközök a különböző alapok között, és ezzel segítse a projektek megvalósítását. Köszönöm, Fernández úr. <coughs> Euh, euh, Köszönöm, elnök úr. Két témát szeretnék hangsúlyozni, két módosító indítványal kapcsolatban. Az egyiknél támogatom azt a módosító indítványt, Fernandez úrhoz csatlakozva, ez a 109-es módosító indítvány. Ez valójában ez törli azt a lehetőséget, hogy további tagállamoknak rendelkezésre biztosított forrásokat az ESZI kockázat kiegyenlítő fejezetére lehessen felhasználni. Ez egy jó módosító indítvány, úgy javaslom. Jó, a pontos megfogalmazás kicsit másképp van a módosító indítványban, de gyakorlatilag itt tagállami egyetértésre van szükség. Lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy hatékonyabbak, aktívabbak, rugalmasabbak legyenek. Úgyhogy nem szabad megengedni, hogy az egyik szakpolitikából a másikba automatikusan átcsoportosodjanak pénzek. Egy másik fontos és érdekes módosítóindítvány, és most egy kérdést illetnék az előadókhoz. A 20-as módosítóindítványban az Európai Unió válság tartalékáról van szó, és ezt javasolták, de eltűnt. Most nincsen válság tartalék, mert ez el lett utasítva. Akkor a rendelettel az a szándék, hogy újra be legyen vezetve ezt az Európai Uniós válság tartalékot? Vagy, vagy itt meg kell határozni, hogy miről is van szó? Vagy ez valami olyan dolog, amit mindenképpen definiálnunk kellene? Köszönöm. Köszönöm, Kálmel úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, én azt gondolom, hogy amit eddig kidolgoztak, hát ez valóban sok tapasztalatról és alkalmazhatóságról tanúskodik. Tehát nem csak absztrakt elvek vannak itt lefektetve. Szeretném azt is kiemelni, hogy fontos világosát tennünk a magunk számára és hogy minden egyes újabb pénzeszközzel, minden újabb hatáskörrel, amit mi az Európai Unióként szeretnénk megvalósítani, ezzel csak mindig bonyolultabb, komplexebbé tesszük a rendszert, ezáltal pedig kevésbé átlátható a rendszer. Befelé és kifelé is. És én is bevallom, hogy a különböző finanszírozási lehetőségek csinyet, binyet én sem értem elsőre mindig, tehát valóban nagyon összetett az, amiről itt beszélünk. És éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nagyon szigorúan, pontosan el kell határolnunk bizonyos eszközöket, intézkedéseket egymásra. Tehát én nem tartom annyira jónak azt, hogyha különböző programokból lehet egy-egy intézkedés vagy fellépést finanszírozni. És itt nem biztos, hogy világos lesz a végén, hogy valóban azokat a célokat értük el, amiket előre kitűztünk. Fernandez úr példáját venném én is. Igen, egy épületet, termet szeretnénk megfinanszírozni, és akkor azért abból indulnánk, hogy egy intézkedés, egy fellépés áll mögötte, de hát akkor a belső építész, vagy a külső dekoráció, és így tovább mind-mind külön kis projektet alkot. Tehát mindegyiket valamilyen úton, módon finanszíroznánk, de a végén már senki sem tudná megállapítani, hogy, hogy a cél felé melyik lépcsőfoknál tartunk, senki sem fogja ezt átlátni, hogy mit értünk el valóban azt, amit akartunk. Tehát itt fontos, hogy egyértelmű kritériumok szülessenek meg, és utána ezeknek megfelelően lépjünk föl, ne pedig párhuzamos rendszerekben dolgozzunk, mert különben ez ahhoz vezet, hogy a pénzeszközöket, a támogatásokat egyik alapból a másikba vezetjük át, és elveszítjük az átláthatóságát. Köszönöm szépen, nagyon gyakorlatilag ez a kérdés. Jó magam és foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és európai hitelt kértem, és mással se kellett, hogy töltsem az időmet, hogy úgy kínozzam a programunkat, hogy megfeleljek az előírásoknak. Tehát magában a program teljesen bonyolult, komplex, sem értem ennek, gyakorlatilag ez a bürokrácia eredménye és ez ellen kell, hogy nagyon hatékonyan harcoljunk. Azt hiszem a 15 órára ugye be kéne fejeznünk a, ezt a pontot, és utána meg kell, hogy kezdjük a workshopot. Lehet, hogy választ tudnának adni Esfort asszonyal együtt, ugye elnök asszony, a kérdésekre, és akkor így le tudjuk zárni ezt a mai ülésünknek az első részét, itt 15 óra körül. Rendben. Donc voulez-vous répondre à nos collègues? Akkor választ adnak a kérdésekre? Nem, Szavamár úr. Csak azon gondolkozom, hogyha van idő, és hogyha az érdekelt felek jelen vannak, azért jó lenne, hogyha két kérdésemre választ lehetne kapni. Kollegen a polgárnak szeretem volna elmondani, hogy a negyedik, ötödik módosítás nyilvánvalóan privát tőkét szeretne bevonni, de ugyanakkor azért az eddig is működő hatóságoknál hagynám meg az igazgatásra felügyeletet a, nyilván a cél az volt, hogy a magánszférából is tőkét vonjunk be. Ami pedig az fc illetve a struktúrás alapokat illeti, hát itt egy nagyon heves vitát folytattunk, a költségvetési rendelet tervezet, vagy a módosítás tervezetben az áll, hogy mely jogi szempontból itt a struktúrás alapok az irányadóak, tehát mindegy, hogy mit, mit módosítunk, vagy nem módosítunk, a közös stratégiai keretben foglalt szabályok az irányadóak. Nekem ezzel kapcsolatban nincs véleményem, de úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk, mert tehát a szemvevőszék és a véleményében nagyon egyértelműen állás foglalt arra vonatkozva, hogy itt akár még a több éves pénzügyi keretnek a, a tételei címét is el lehetne tolni, és, és itt úgy gondolom, hogy fontos, hogy itt lássuk azt, hogy az átláthatóság elveszne, hogyha itt túl sok minden elcsúszna a költségvetési tételekben. Fontos, hogy határokat szabjunk, és akkor hallgassuk még meg a kollégákat, illetve Elsfolasz úr is kapja még szót. Igen, szeretne választ adni? Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót szólnék a hatástanulmányjal kapcsolatban, és az arra vonatkozó felvetésekre, hogy miért nem végeztünk el egy hatástanulmányt. Hát itt egy eszköztárról beszélünk, és ki kell választani az eszköztárból azt az eszközt, amit szeretnénk alkalmazni. És hát szinte lehetetlenség költségvetési rendelet tekintetében hatástanulmányt végez. Az, hogy minden egyes szakpolitikai területet megvizsgáljuk, hát ez egy vége láthatatlan feladat lenne. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy a hatástanulmányt majd az ágazati javaslatok tekintetében kellene konkrétan megvizsgálni, hogy elvégezni és úgy gondolom, hogy mi a tevékenység alapú költségvetésről az, az eredményorientált költségvetésre kellene, hogy áttérjünk, és hogy ez alatt mit is értünk, azt szeretnénk, hogyha a programok különböző teljesítmény indikátorokkal lennének ellátva, ezeket a teljesítménymutatókat pedig monitoroznunk kellene, és be kellene számolni arról, hogy hol is tartunk ezek tekintetében. De nem szeretnék automatikus rendszert, bevezetni. Politikai szintű döntéshozatot szeretnénk továbbra is a parlament és a tanács részről. Mi csak tájékoztatást szeretnénk nyújtani számukra, a parlament és a tanács számára, nem automatikus rendszer, tehát, hanem tájékoztatást kíván nyújtani a teljesítményre, az eddig elértekről, és így akkor megfelelő döntéseket tudnak hozni a tanácsban, a tagállami képviselők, illetve a parlamentben, és Ennyit szerettem volna az eddig felvetettekkel kapcsolatban elmondani. Köszönöm. Ashworth úr. Esetleg szeretne választ adni a kolléga kérdésére? No, Chairman, I think most of been covered. Nem, elnök úr, szerintem inkább majd később a számvevőszék megjegyzéseit szeretnénk megvárni az elhangzott megjegyzésekkel kapcsolatban. Rendben, azért használjuk ki ezt a pár percet még majd. Most gyakorlatilag már 15 óra van. Elnök asszony, azt javaslom, hogy folytassuk az együttes ülésünk munkáját. A jelentésének a bemutatásával, és most pedig hallgassuk meg az embereket. Né- néhány pillanatra, vagy néhány percre fölfüggesztem az ülést, és 15-15-kor folytatjuk. Vous pouvez y aller parce que vous co-présidez. Hein? Ön társelnök.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 Nous sommes heureux. Nagy örömünkre szolgál. Madame Grassleux et moi-même. Gressle asszony és jó magam. Megkezdjük ezt a workshopot, eszmecserét. Fontos a témánk, egyszerűsítés, pénzügyi rendelet egyszerűsítése költségvetési rendelet egyszerűsítése. A bizottság célja, hogy ebbe az irányba mozduljon el, mindenki várja a folyamatok, az eljárások egyszerűsítését. Meghallgatjuk a számvevőszéket, amely megosztja velünk az első megjegyzéseit az általános aspektusokkal kapcsolatban a jelentés, vagy a tervvel kapcsolatban, és ezt követően néhány egyéb személyiséget fogunk meghallgatni, akik elmondják a saját megjegyzéseiket számunkra, azért, hogy aztán ki tudjuk alakítani a saját véleményünket. Olyan egyszerűsítésre van szó, ami maga a bizottság és a parlament is célzott, és amely természetesen az intézményeket, de elsősorban a kedvezményezeteket szolgálja, akik Európai Uniós költségvetést szeretnének felhasználni. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és remélem, hogy néhány problémakörről majd jobban tudunk informálódni. Vannak ilyen problémák, és a, például a teljesítmény alapú költségvetést hogyan lehetne jobban, pontosabban ezzel kapcsolatban. Nyilván sok minden elhangozhat. Saját tartományomból hívtunk meg valamit, ami persze véletlen, de a Baden-Württembergi szociális miniszter és gyakorlati szakemberek kapnak lehetőséget, hogy hozzászóljanak az FC és az EZIF, tehát a strukturális alapok és az FC kérdését vettük be, ezért a kérdés egy tudósát is meghívtuk. Nagyon sok munkát végeztünk a e területen, például a regionális szakbizottságnál többet, és a kérdés, hogy az FC a strukturális alapokból kaphat-e pénzt. Egy kritikusan nemet mondunk, de hát természetesen azért renden lehetőséget kell adni a kommunikációra a, és a közös projektekre. A, a feladatok externalizálása a következő kérdés. Hálásak vagyunk, hogy egy ügynökség is létrejön erre. A, a jelenlegi elnök, az ügynökségek hálózatának elnöke fog erről szólni. Aztán van a, egy érdekes cikk a bizottságról, amely szerint a költségvetési döntések előtt az állampolgárokat meg fogják kérdezni, vagy megkérdezhetik. Erről még nem állapodtunk meg, mert még semmi konkrétat nem konkrétan nem jutottunk, úgyhogy hálásak vagyunk, hogy egyáltalán valamit mondhatunk, valami olyasmit, amit a költségvetésbe beírhatunk erre vonatkozóan. Talán olyasmi, ami kötelező jellegű lehetne. Az omnibus szabályozása az érdekösszeütközéseknél a bizottság javaslata nagyon fontos, azt mondja, hogy az érdekösszeütközések ha vonatkozó szabályok, EU szintű szabályok a tagállami szinten is hatályosak kellenek, hogy legyenek. Nos, ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Csehországból hívtunk meg erre vonatkozóan egy előadót. Mindenkit üdvözlök. Kezdjük is a számvevőszékkel, amely állásfoglalását kell most, hogy bemutassa. Lazaru kollégáciből Üdvözlöm az Európai Számvevőszéktől csapatával együtt, és előadóként is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon érthető, vitaorientált állásfoglalást kaptunk, nagyon sok mindent vettünk át az önök ötleteiből, és azt persze kívántam volna, hogy legyen még több módosító javaslat. Nagyon átfogó javaslatok ezek, és szeretném mindazt, amit javasoltak, majd a számvevőszék érdekében is majd meg, szempontjaiból is megvizsgálni. A módosítókat mi magunk is szeretnénk előre eldolgozni, és néhány ponton persze nem vagyok biztos abban, hogy jól sikerült, de azért majd megpróbáljuk. Készek vagyunk arra, hogy további módosítókat is megfogalmazzunk. Mindenkit szívből üdvözlök, és Lázár úr, átadom önnek a szót. Mr. Atui, Chair of the Committee on Budgets, Madam Gra Elnök úr, Áthold úr, Szeszle asszony, a költségvetés és a költségvetés ellenőrzési bizottságok elnökei, Ashworth úr, társadalmadó, Köszönjük szépen a szemvevőszek nevében, hogy lehetőséget kínáltak számunkra, hogy itt a megtisztelt vendégek előtt beszámolhassunk a véleményekről. A bizottság egy nagyon ambiciózus javaslatot dolgozott a költségvetési rendelet felülvizsgáltával kapcsolatban, mert óriási feladatot kell ellátnunk azzal kapcsolatban, hogy ezt megvizsgáljuk és értékeljük, és ez a mai workshop is pontosan azokkal a kérdésekkel fog foglalkozni, amelyeket még meg kell vitatnunk. A első kézből származó tapasztalatunk van arra vonatkozóan, hogy mit is ilyen 900 oldalnyi módosított jogi szövegen dolgozni, illetve aztán az erre vonatkozó módosítókat és egyéb javaslatokat is átnézni. Hölgyeim és Uraim, a mi véleményünkből három fontos pontot emelnék ki, és aztán három másik rövidebb pontot is említenék, mielőtt lezárnám, azzal a kéréssel, az előadásomat, hogy segítsenek nekünk, hogy segítessük önöket. Először is fontos az egységes beszámolási elszámoltatóság. A bizottság itt a jelentéstétel kapcsán kérdés, hogy valóban egyszerűsíteni kíván, egységesíteni, vagy pedig itt egy párhuzamos rendszert hoz létre. Mi úgy gondoljuk, hogy ambiciózusabbá kellene tenni ezt a javaslatot, és a különleges véleményünk az irányításra meg is fogalmaz konkrétabb javaslatokat, hogyan lehetne integrált jelentéstétát megvalósítani. A bizottság nyitottságot mutat azáltal, hogy az integrált beszámolási csomagot kívánja bevezetni, tehát ez még nem elégséges. Itt fontos az egységes elszámoltatatosság jelentés, és fontos, hogy ezt összehangoljuk a nemzetközi e, előírásokkal. Egy ilyen integrált csomagnak a következőket kell tartalmazni az elnöki jelentés, az éves tevékenységek, aztán az irányítási nyilatkozat, a különböző kockázatok megvitatása, a nem pénzügyi teljesítmény megvitatása, a Szemvizsgáló Bizottság jelentése, pénzügyi nyilatkozatok, összevont pénzügyi beszámoló, és tovább, és tovább. Ezeket rövid és középtávú költségvetési fenntartatóság nyilatkozattal egyetembe kell benyújtani, méghozzá időben kell ezt a szembevőszékhez eljutatni, és ezen kívül az egyéb információkat is ellenőriznünk kell, annak érdekében, hogy a parlament és a tanács felé független véleményt alkothassunk a mentesítésre vonatkozóan, megfelelő javaslatokat tudjunk tenni. Ez egy első lépés, tehát az eredményközpontok költségvetés megvalósítása felé, azáltal, hogy a költségekkel kapcsolatos feltételektől az eredmény alapú feltételességet vezetjük be. Mi támogatjuk azt, hogy a teljesített feltételek és az elért eredmények tekintetében vizsgáljuk meg a kifizetéseket, de mindenképpen egyszerűsíteni kell ezt a rendszert, hiszen itt a kiadási oldalon rendkívül összetett az intézkedések rendszere és fontos az, hogy pénzügyi, különböző pénzügyi eszközeket lehet ugye itt alkalmazni, és be kell tenni a rendszer. Itt felmerült az is, hogy a non-profit elvet felfüggesztük, mi ezt nem támogatjuk. Ezen kívül javasolta a bizottság azt is, hogy az önkéntes munkát ismerjük el e, költségként. Mi úgy gondoljuk, hogy ez további kockázatos adminisztratív teherrel járna. Aztán pedig fontos ugye, hogy áramvonalasítsuk a költségvetési határozatokat. Itt különböző módosításokat dolgozott ki a bizottság, de igazából összetettebbé teszi ezt csak a rendszert. Itt további tartalékokat teremtene, hozza létre a bizottság, és ezzel veszélybe kerülne az évenkéntiség elve is, például a rugalmassági tartaléka, vagy a negatív tartalék is problematikus számunkra és fontos az is, hogy további példát ad az összetettségre a különböző költségvetési átirányítások, és ezen kívül pedig a belső célzott jövedelme kategóriát is javasolja a bizottság bevezetni. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt általános jövedelemként kellene ellenőriznünk tehát általános bevételként kívánjuk ezt a belső célzott bevételt is vizsgálni. Például a 2017-es költségvetés esetében a közvetlen mezőgazdasági támogatások esetében 2,3 milliárd euróról beszélünk, ahol korrekcióra szorultak a célzott bevételek, és jobb lenne, hogyha ezt a korrekciós összeget általános költségvetési bevételként vizsgálnánk. De ezen kívül még számos más is foglalkozunk a véleményünkben, csak három legfontosabb volt. Összességében elmondhatjuk, hogy a pénzügyi fellépések tekintetében előrelépést látunk a javaslatokon belül, de itt még számos pontot tisztáznia kell a bizottságnak, hogy egész pontosan mit is kívánnak a javaslatokkal elérni. Például hogyan fog működni a közös feltöltetési alap, hogyan lehet a teljesítmény alapú díjakat kiszámítani. Aztán vannak ugye olyan intézkedések, amelyek lehetővé tennék a különböző pénzügyi eszközök ötvözését, de ez nem biztos, hogy az egyszerűsítést támasztaná alá. Mi úgy gondoljuk, hogy itt garanciákra van szükség, hogy a megfelelő koordináció valósuljon meg, különösen ha társfinanszírozásról is van szó és ezen kívül pedig nem támogatjuk azt sem, hogy vagyonkezelői alapokat belső politikákra is kibővítsük. Úgy gondoljuk, hogy ez túl gyors lenne, hiszen még csak nem régen vezettük be ezeket a külpolitikai téren, és még nincsenek eredmények, amelyek alapján megfelelő értékelést és javaslatot tudnánk megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy belső eh, szakpolitikák tekintetében is bevezethetők-e ezek a vagyonkezelői alapok. Fontos az is, hogy vizsgáljuk meg a jelentéstételt, és a szemvevőszék visszautasítja azt, hogy a saját véleményben kidolgozott struktúrákat előzetesen megszabják számunkra, vagy fejük fölött módosítsák, és itt aggodalmnak adnék hangot a 208-as módosítóval kapcsolatban. És mielőtt zárnám hozzászólásomat, szeretném megemlíteni, illetve szeretnék e, válaszolni Szavama úr válaszára, hogy az eredmény központúság tekintetében miért nincs definíció arra vonatkozó, hogy mi is egy output, egy eredmény. És említettük a véleményünkben, hogy itt változik az alapelv, de ugyanakkor nem határozza meg a bizottság, hogy mit is ért eredményközpontoság alatt, mi is az eredmény. Éppen ezért a véleményünkben felkérjük a bizottságot, hogy ezt határozza meg közelebbről is. És itt visszatérnek a 2010-es éves beszámolunkra, ahol a második fejezet tekintetében mi már az eredményt definiáltuk, a négy pillér, az output, input, eredmény és hatás, tehát a bizottságon múlik, hogy, hogy ők is kidolgozzanak egy definíciót, hogy hogyan lehet valamennyi részvevő számára, valamennyi érintett számára az elszámoltatósági lánc mentén egységesíteni ezt a kritériumot. Hogyan lehet az eredmény mutatókat és magát az eredményt meghatározni, és hogyan lehet konzisztensen alkalmazni ezeket a kritériumokat. azt mondja, Artúi úr, Ashworth úr, tisztelt képviselők, mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk önöket jogaik gyakorlásában. A költségvetési rendelet felülvizsgálata kapcsán fontos pontokat emeltünk ki, ahol úgy gondoljuk további eszmecserére van szükség. Köszönjük szépen! Euh, Lehet. Először minden esetre köszönetet szeretnék mondani László úr a megjegyzésekért, amiket megosztott velünk, és hogy részt vesz az eszmecserében a közleménnyel kapcsolatban. az érdeket jövedelmel kapcsolatos megjegyzésére vonatkozóan szeretnék reagálni. Általánosságban meg kell, hogy kérdőjelezzük ezt a fajta gyakorlatot, pedig a számvitelben ez és az uniós költségvetésben eléggé elterjedt gyakorlat. Ez az első kérdésem. A második kérdésem, hogy a, mit tudunk az érdekelt kiadásokról. Ma délelőtt megismertünk egy büntetést a bíróság részéről, azért, mert későn lett megfogalmazva a szabály. Vannak olyan források, amelyek számvevőszéki döntésen alapulnak, és amely források, különleges források, de közvetlenül mennek a tagállamokhoz. Ugyanakkor, amikor büntetés, szankció merül föl, akkor ezt az Európai Unió költségvetéséből vesszük ki és az érdekelt kiadások ugye bizonyos számlákkal kapcsolatosak, és konkrétan erre szeretnék kérdezni, hogy akkor ez, ennek a rendezése hogy történik a büntetések esetén? We can see that there's a good reason. Látjuk. Azt látjuk, hogy jó oka van a külföldre, a, a külsőre kihelyezett forrásoknak, hiszen látni kell, hogy hogyan költenek el bizonyos forrásokat, például az erasmus egy adott területen. De nem látjuk okát annak, hogy miért legyen internálisan kihelyezett forrás. Tehát belsőleg például a mezőgazdasági korrekciókra mondjuk. Tehát miért kell ezt külön kezelni az általános költségvetéstől? És miért legyen a jogalkotási szerveknek beleszólása abba, hogy ezt a forrást hogyan költsék el. Úgyhogy ezért javasoljuk azt, hogy a belső kihelyezett források nélkül oldjuk ezt meg. Fernandez úr. Köszönöm, elnök úr. A menekültek, törökországi menekültek támogatására vonatkozó alap esetén az external asile revenue modellét alkalmaztuk, és ezzel idézőjelben kötelezni lehetett a tagállamokat arra, hogy a befizetéseket tartsák tiszteletben és e, továbbá a trust funddal ellentétes módon így legalábbis a kiadások tekintetében, illetve a mentesítés tekintetében ellenőrzés alatt tudjuk tartani a kérdést. A kérdésem az, milyen lehetőség fog fönnállni arra, hogy a törökországi menekült alapot hogy lehet kezelni, hogyha nincs trust fund, vagy external asile revenue nincsen mögötte. Hogy lehet ezt megoldani? Mi lesz a megoldás? Mert a tagállamok fejében van egy olyan dolog, amire nem gondol a számbevőszék, vagyis hogy egy plafon meghatározásra kerül, és hogy nem szabad azon túllépni. Az external SI revenue-vel nem lépnek túl a plafonon. Tehát azt lehet mondani a tagállamoknak, a választáknak azt mondhatják a tagállamok, hogy a limiten nem szabad tollépni, ezt kitöltöttük, ennyi. De hogyha egy általános kiadás, egy normál kiadás átléphet a limiten, akkor a tagállamok azt mondják, hogy nem, nem fizetünk be, mert túllépés van. Hát hogyan lehet más megoldást találni? Mert én nem szeretem ezt az external SI revenue-t, de az egyetlen lehetőség az, hogy legyen egy olyan megoldás, amely nem kormányközi megoldás, de ugyanakkor valamit lehet tenni, meg lehet nézni a tényleges végrehajtást. Ezt a kérdést is meg kell vizsgálni, mert az alternatíva az external SI revenue-höz képest a tagállami alap és kormányközi alap, Kérdésem az, hogy mi lesz a javasolt megoldás erre az esetre? Tehát van egy rossz dolog, van egy nagyon-nagyon rossz dolog, akkor hogy tudunk ezek között választani? Entre le pire et le moins pire. É, e, rossz vagy rosszabb, igen. Thank you. Um, I would like to clarify that we... Köszönöm, azt szeretném tisztázni, hogy a külső címzett bevételekkel, vagy a külső alapokkal nincs semmi gondunk. Az egyetlen az, ami a belső címzett bevételeket illeti, és elmondjuk a véleményben, hogy miért nem tartjuk, nem támogatjuk ezt. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez az átláthatóság ellenében hat, és nem ad lehetőséget a parlamentnek arra, hogy beleszóljon abba, hogy hogyan lehet ezt a pénzt elküldeni. Köszönöm. Tehát minden kiadásnak a kiadások között, minden bevételnek a bevétel között meg kell jelennie, ugye? Hát ez egy általános elv. Ez a költségvetési egységesség és univerzalitásnak az elve. Ugye itt költségvetési érdekű á, utalásokról van szó, ezek között lehetnek különlegesek, és van olyan, amelyik nem jár hozzá az általános elszámoltathatóság komolyságához. Ezzel kapcsolatban Lázár úr, ez az ön véleményük, illetve az ötödik kamara véleménye. Ugyanakkor ez egy kritikus vélemény az egyszerűsítési, a költségvetési rendelet egyszerűsítésével kapcsolatban. Megerősítik ezt a pontosítást, ezt a kritikus megközelítést, hogy a cél nem feltétlenül az, lehetnek olyan következmények, amelyek károsak. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr. A véleményünknek az üzenete az az, hogy a bizottsági javaslat jó irányba megy, de, de nem megy elég messzire. Számos kivétel van, ami bonyolítja a inkább a komplexitást erősíti, nem pedig egyszerűsít. Tehát jó az irány, de nem elég messze szól. Très bien. Rendben. És akkor most uh, Matthias Boll urat hallgatjuk meg szociális ügyek minisztere és integrációs ügyi miniszter Baden-Württembergben. Uh, Honorable Mrs. Chairwoman, Honorable Mr. Chairman, dear ladies and gentlemen, I'm very honored, Dr. Geisler. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőség van arra, hogy Sorry. I'm very honored. Tehát nagy megtiszteltetés számomra, Griszle asszony, Esföld eh, urak és Ocsi urak, hogy lehetőségem van arra, hogy az ESF irányító kezelőhatóságot bemutathatom a teljesítmény alapú projektekkel kapcsolatban. Baden-Württembergben kicsi, a, egy kis ESF eh, operatív program van, 260 millió eurós, bár a a szociális költségek alapterhét más ügynökségek viselik, az ESF mégis fontos számunkra. Elsősorban arra használjuk, hogy új eszközöket használjunk és teszteljünk, fejleszünk ki, például a tartós munkanélküliség elleni harcban. Az elmúlt években számos sikert értünk el. Nagyon sok eszköz, eszközt más, eszközök, más források, ügynökségek finanszírozták az ISF e források megszüntét követően. Milyen gyakorlati kihívásai állnak az irányító hatóság előtt a teljesítmény alapú költségvetés kapcsán? A, egy innovatív, minél innovatívabb az eszköz, annál nehezebb az eredményét, az outputját látni. A különböző fejlemények, mint a munkaerőpiaci is, igen, nehezen, gyakran lehetetlenség 7 évre előre megbecsülni új helyzetekkel kell szembesülnünk, akkor, amikor az operatív program változik, de ezek igen nagy türelmet igénylő nehéz munka. A probléma az, hogy a teljesítmény alapú költségvetésnek pénzügyi következményei vannak, és ennek különleges, ebből különleges lehetőségek is származnak. Az irányító hatóságnak természetesen kockázatot kell vállalni, elsősorban a, az adófizetők pénzével, hiszen az ISF beavatkozás megbízhatóbb, előre látható területekre kell, hogy irányuljon. Itt egy, egy fordított arány van, mert minél bocsánat, mert a leginkább előrelátható területeknek semmi köze az ISF e által leginkább szükséges beavatkozási területekhez. Fennáll a lefölözés hatása, hogy a beavatkozással csak azokra az emberekre akarunk központosítani, ahol gyors és mérhető eredmény ígérkezik. Ezt úgy tudjuk, azzal a mondással tudják leginkább megfogalmazni, hogy erősítsük a legjobbakat, felejtsük el a többit. Például a, a tartós munkanélkülieknek a, az összetétele rendkívül sokrétű és igen komplex problémával szenveznek, nagyon sokan távol állnak a munkaerőpiasztól, probléma lehet a kábítószerezés vagy a szellemi képességek csökkenése. Az ISF irányító hatóságnak éppen ezért azokra a tartós munkanélküliekre kell össze, összpontosítani, akik a legközelebb vannak a munkaerőpiacokra, és nem azokra, akiknek még több segítségre van szüksége a munkahely megtalálásához. Nézzük akkor most a következő furcsa kérdést, hiszen az irányító hatóságnak, hogyha pénzügyi következményektől kell tartania, hogyha nem ér célba, akkor akkor sokkal inkább a jól bevált eszközöket fogja alkalmazni, amivel semmi baj nem történhet. Itt van egy másik érdekes arány, mert pontosan a szociális innováció ellenében hat ez, ami kísérletezést, tesztelést jelentene, új eszközök kihasználását a szociális problémák legyűrésre. A közös rendelkezések szabályozásának 9-es cikke értelmében pedig kötelességünk a társadalmi innováció az irányító hatóságnak végig kell gondolnia a kedvezményezettek helyzetét is, akiknek a kockázatos eszközök alkalmazását el kell kerülnie. A kis pénzügyi pufferek alkalmazása a legmegfelelőbb. Egyrészt nem lehetnek nyereségesek, nem termelhetnek nyereséget, másrészt pedig veszélybe kerülhetnek a pénzügyi visszaigénylések kapcsán, akár csődbe is mehetnek. Nos, ennek következtében állíthatjuk, hogy eddig még meg nem oldott bürokráciás, bürokratív kérdések, problémák vannak. Hadd foglaljam össze. A teljesítmény alapú költségveszítés készítés végrehajtása igazi lehetőséget jelent. A, a teljesítmény a megfelelésnek, jogi megfelelésnek is ö, fogalmazhatjuk, jól ismert eszközök, azonban sajnos a kockázatokat is magukban rejtő új felfogások tesztelését akadályozzák. A kedvezményezettekre ez visszatartó erővel hat, nem alkalmazzák-e, hiszen túl kockázatosnak érintik, és ráadásul a strukturális hátrányok, a strukturálisan hátrányos helyzetű emberek kikerülnek az ilyen támogatások látóköréből. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen én is. Az ilyen pillanatoknál nem tudja a politikus, hogy azonnal föladja-e, vagy pedig mégis szedje össze magát, hogy valamilyen ötlete legyen. Mi, akkor mi a következő? Mi, mit csinálunk most? Szóval az a kérdés, hogyha a Költségvetés Ellenőrző Bizottság feltette azt a kérdést, hogy az ifjúsági munkanélküliség kapcsán mit legyünk majd azokkal a milliárdokkal, e, amit erre, tehát mi lett ezokkal a milliárdokkal, amelynek igazából nincsen jelentéstételi kötelezettség, és ezért nem tudjuk, hogy mi lett a hatása a forrásoknak. Mit tanácsol, mit tegyünk? E, hadd kérdezzem rögtön. Igen, köszönöm szépen. Az ESF irányítóhatósága szempontjából nem szabad mindent leszabályozni a teljesítmény alapú költségvetéseknél, hanem teret kell hagyni az új intézkedések tesztelési lehetőségének, hogyha kísérletezési lehetőségek vannak annélkül, hogy pénzügyi következmények károsak legyenek, hanem egyszerűen, hogy bizonytalanságokat is az ember felvállalhat, hogy kipróbálja. Eh, tulajdonképpen ez a bája az ESF-nek, de nagyon sok más támogatási programmal, programmal szemben. Ezt kellene biztosítani. Köszönöm szépen, Fernández kollega. Eh, merci. Köszönöm. Továbbra is hangsúlyozom a pénzügyi eszközök és egyéb alapok, konkrétan a struktúrás alapközeti koordináció szükségességét. Amikor szociális innovációról beszélünk, akkor például sokat beszélünk a pénzügyi eszközökről. És az EASI, Európai Program, ami egy különleges pénzügyi eszköz. A kérdésem az, hogy az önök régiójában és köszönöm egyébként az előadást természetesen, hogy történik-e koordináció az Európai Szociális Alap, Struktúrális Alap és a pénzügyi eszközök között. Ha ezt megteszik, akkor hogy működik? Ha nem teszik meg, gondolják-e, hogy ez egy jó módja lenne annak, hogy szinergiákat lehessen kialakítani? Én úgy gondolom, hogy a szociális innováció össze kell kapcsolni, és össze lehet kapcsolni pénzügyi eszközökkel, mint az EASI esetében. Másik kérdés, ami egyébként már fölmerült az elnök asszony és az előadó részéről, hogy ebben a dossziéban a szociális, európai szociális alapot hogyan használjuk, hogyan lehetne előre tervezni az eredményeket, és szívesen venném, hogyha a számvevőszék is segítene nekünk ennek a kérdésnek a megválaszolásában. Hogyan beszélhetünk eredményekről egy olyan alapfelhasználásánál, mint ez, hogyan lehet azt elérni? Ugye az egész világ nagyon szép, beszéljünk a teljesítmény alapú, vagy teljesítmény célzó költségvetésről, de ugye nagyon hatékonyak akarunk lenni, de hát azt akkor tudjuk, hogy sikerült el, hogyha kezünkben vannak a vélemények, és ugye előzetesen a, a meccs előtt mindig nagyon könnyű elképzelni, hogy győzünk. Mert lehet akár ellentétes is a hatás, azt is mondhatnánk, hogy van egy nagyon kevés ambiciózus cél azért, hogy aztán azt mondjuk, hogy kiváló különleges eredményt sikert elérni, kiválóan teljesítettünk, mert a, a cél ugye nem volt olyan magas szintű. Lehet, hogy ez perveznek tűnik, de valójában a kérdés az, hogy illetve ez a két kérdés közül a második lényege az, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy legyen performance-based budgeting, és ugyanakkor a kivitelezés során is az eredményre koncentráljunk. Köszönöm. Igen, hasonlóan én is hasonló szellemben csatlakoznék, ha megengedik nem túl sok, vagy túl nagy ez a lépés, amit mi megteszünk a rendelettel? Ugye a kérdés az, hogy a tagállamok között el kell osztani az alapokat, ugye megállapodás van e mögött. A tagállamok befizetnek, egy, egy szolidaritási művelet, bizonyos államok sokat fizetnek be, és szerényen mértékben ér, kapnak, más tagállamok pedig többet kapnak vissza, mint amit befizettek. Ez a szolidaritás de muszáj egy ilyen komplex rendeletet összehozni ehhez, ami fölégeti a dolgokat. Ugye a kísérletezést eredménye említették. Hogyan lehet kísérletezni, hogyan lehet innoválni azért, hogy megfelelő válaszokat kapjunk, amikor minden szabályozva van. Egy pilota projekt az oktatással kapcsolatban ez a példám. Illetve a tartós mobilitás olyan, az először ugye az volt, hogy semmit nem kellett tenni, az innováció könnyű keretet igényel ahhoz, hogy megvalósulhasson, aztán majd megnézzük az eredményt, meg a következtetéseket levonjuk. Európa nem százszázalékosan teljesít, úgyhogy a szereplőnek mindig van a saját személyes teljesítményük is, Úgyhogy fontos, hogy így végig gondoljuk a költségvetési kérdéseket. Tehát nem arra lenne inkább szükség, hogy meg kéne könnyebbé, jóval könnyebbé kellene tenni ezeket a folyamatokat, és bízni kéne a végrehajtókban, mert helyből nézve ez szinte karikatúra szintű. Thank you, Mr. President. Well, but... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Bol úrnak is köszönetet mondanék, egy nagyon világos és követhető prezentációért. Ezért nem feltkezhetünk meg arról sem, hogy ez a megközelítés, ez a szemszög azért a Szociális Minisztérium felől és az integráció felől érkezik, és nem kellene túlságosan leegyszerűsített megoldásokban gondolkodnunk, akkor, amikor az eredményközpontú költségvetés kapcsán definíciókat, kritériumokat, eredménymutatókat határozunk meg. És nem szeretném, hogyha feladnák azt a kísérletet, hogy a legjobb hatás és eredmény mutatókat próbálják meg kidolgozni olyan területeken, ahol ennek van realitása, ahol ez lehetséges. De nyilván feláll a kockázata annak is, hogy is mondjam, hogy ez aztán saját életre kell, hiszen itt a problémát túlságosan is általánosan szemlélnénk. Hát itt különböző szükségletek, különböző szakterületek vannak, másképp kell az eredményeket, a hatásokat egy területen meghatároznunk. Kolmer úr, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és köszönet az előadó úrnak, Ból úrnak, köszönjük szépen az előadását. Én is sok tekintetben csatlakozom az előttem elmondottakhoz, de azért egy kicsit kielezném ezt a megközelítést abba az irányba elmozdulva, hogy ha bár hajlunk arra, hogy ha nehéz egy feladat, hogy bele se fogjunk, azért én azt gondolom, hogy egy eredmény központú költségvetés nem jelenti azt, hogy ezt mindenre rá lehet húzni, és mindenhol lehet alkalmazni. Biztos, hogy vannak erre vonatkozó tapasztalatok Németországban és máshol is, hogy, hogy egyet területen bizonyos kérdéseket nagyon abszurd módon indokolnak meg, hogyha itt eredményközpontú kvocienseket, mutatókat dolgoznánk ki hát ez egy túlzott bürokrációt eredményezne, ettől óvakodnunk kell. De úgy gondolom, vannak olyan területek, ahol nagyon is jól, vagy legalábbis próbálni nagyon is jól alkalmazni ezt a fajta költségvetési elvet, de ha egyáltalán ezt a fogalmat megvizsgáljuk, hogy mit is jelent például a szolidaritás, az Európa szolidaritási alap, miről szól? Hát itt a segítségnyújtásról. És itt azért nem olyan kézen fekvő, hogy itt mérhető célokat kellene, vagy tudnánk eh, meghatározni. Itt, itt egy-egy területre itt a dolgokat, segítséget nyújtunk. Ez a szolidaritás. Nyilvánvalóan az Európai Unióban szükség van a szolidaritásra, még sokkal nagyobb mértékben, mint azt eddig tanúsítottuk, de hát eh, ha a bürokráciát tekintjük, akkor ott azért azon kellene elgondolkodnunk, hogy, hogy kinek van szüksége szolidaritásra. Hát mert én elmondtam ezt a javaslatot, hogy egész nyíltan vitassuk meg azt, hogy van-e értelme annak, hogy nettó bevizető tagállamok viszonylag nagy összegeket fizetnek be az Európai Unió kasszába, hogy aztán részben visszakapják ezeket az összegeket. Én, én úgy gondolom, hogy egy problémát akkor lehet jól megoldani, hogyha a probléma gyökerénél próbáljuk meg ezt megoldani. Most Németország vonatkozásában ez azt jelenti, hogy egy szövetségi államról beszélünk, szövetségi tartományokkal, és azt jelenti, hogy Baden-Württembergben az én hazámban a, és ahonnan Bolúr is származik, a Stuttgarti tartományi kormány fogja a legjobban tudni, hogyan lehet Baden-Württembergi problémákat megoldani, és Kressler asszonynak is itt bólintania kellene, hogy jobban tudják helyben Stuttgartban, mint Berlinben. És a berlini tart, berlini tartomány is jobban tudja valószínűleg, hogy mi a tendő Berlinben, mint itt Brüsszelben. Tehát most miért kell Baden-Württembergi problémákat Berlinen és Brüsszelen keresztül visszaigényelt pénzekkel megoldani? Hát, és ez 28 tagállam függvényében hihetetlen bonyolultá váló rendszer. És lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű, és Margaret Thatcher irányába megyek el, de én azt gondolom, hogy legyünk nyíltak, és vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Én úgy gondolom, hogy a költségvetést és a szabályozást mégiscsak egyszerűbbé tudnánk tenni, és most nem arról beszélek, hogy a német befizetéseket csökkentsük. Nem, nettó befizetései a Németországnak igenis jó befektetések, én úgy gondolom, de még hatékonyabban működhetne ez az egész rendszer, hogyha egyszerűsítenénk. Köszönöm, Ashford um, Elnök úr, ez egy nagyon fontos vita, úgy gondolom az eredmény központok költségvetés valóban egy olyan fogalom, amivel nagyon régóta gondolkodom, és mielőtt az észrevételemet megosztom önökkel, azért szeretném mondani, hogy támogatom ezt a megközelítést, és ez támogatásra méltó, de először is szeretném azért elmondani azt is, hogy az eredményközpontú költségvesítés és az egyszerűsítés, ez a két dolog ellentmond egymásnak. Hogyha eredmény központú kritériumokat, mutatókat dolgozunk ki, akkor nem biztos, hogy ezzel egyszerűbb és könnyebb rendszert fogunk kidolgozni. Tehát itt van azért egy ellentmondás a két elv között. Másodszorban pedig rendkívül nehéz, mérhető eredményközpontú rendszert kidolgozni. Hiszen itt vannak olyan ügyek, amelyek kvantitatívak és könnyen mérhetőek, de a kvalitatív minőségi kérdéseket hogyan lehet eredményközpontúan értékelni? Harmadik észrevételem pedig az, hogy a közférában, ahol az én tapasztalattal rendelkezem, amik a régebb is történt. Ez azért fennáll a veszélye annak, hogyha itt eredményközpontoságra beszél, akkor mérési kultúrát hozunk létre, és arra ösztönözzük a hatóságokat, hogy, hogy itt az egyszerű, könnyen elérhető gyümölcsöket születeljék le a fákról, és a nehezebb dolgokat félretegyék, miközben lehet, hogy éppen a nehezebb feladatokra kellene itt koncentrálnunk. És itt lehet, hogy rossz okokból kifolyólag arra ösztönzünk majd, hogy a könnyebb ellenállás felé menjenek el, azért, mert a könnyebben kipipálhatnak az eredménytáblában egy mutatót. Hát ezek lennének az én fenntartásaim, még a támogatom is ezt a megközelítést szükség van a jelzőkre. Ezek a jelzők optimalizációhoz vezetnek. Ennek látszik az illusztrációja a parlament működésében. Szárvár úr. Uh, Volt ez már a korábbi megbeszéléseken is. Csak azoknak, akik akkor nem voltak itt, hadd mondjam el röviden még egyszer, amit akkor mondtam. Pontosan ez az, amiért nagyon óvatosan el kell kezdenünk a definíciókon dolgozni, hogy a végén nehogy a, olyan csapdákba esünk, amiket Bowles úr is jelzett. De hát ezt meg kell tennünk, kész, vagy meg kell tudni, határoznunk azt, hogy hogyan tudunk az elköltött pénzzel egyszerűen jobb, több eredményt elérni. Köszönöm ennyi. Ďakujem, pán predseda. Ja iba jedna poznámka. Köszönöm szépen, egy rövid megjegyzésem van. E, Kölmer úr egy dologra emlékeztetett engem. Ma a következő problémával szembesülünk. A nettó befizető egy részét visszakapja a pénznek, akkor, hogyha azt nem használják fel. Azaz érdeke, hogy a pénzt ne használják fel. Éppen ezért jó lehet a lassú végrehajtás. Tehát a nettó fizetők pénze nem jön vissza, hanem, hanem átkerül a következő periódusba, és akkor minden jobban működhet. Köszönöm. Madame Melitik. Melitik asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék annyit mondani, hogy a teljesítmény alapú költségvetésre szükség van, elkerülhetetlen, hiszen eredményt kell, hogy megcélozzunk, föl kell állítanunk méréseket, mértékeket, indikátorokat, hiszen így lehet megítélni, hogy a célokat elértük-e vagy sem, és bármilyen szakpolitikában ez tud hozzájárulni az előrelépéshez. Az előadó hozzászólásához, megállapításához szeretnék csatlakozni. Nagyon sok akadály létezik, a jó végrehajtásra vonatkozóan a teljesítmény alapú költségvetésnél, és ez pontosan ezért, amikor indikátorokat állítunk föl, meg mérésekről beszélünk, akkor pontosítani kell, hiszen többféle tevékenységről van szó. Hogyha valami könnyű, ami ismétlődő, gyorsan el lehet érni az eredményeket, akkor ott egy alacsonyabb pontot kéne adni. Ha pedig valami innovatív, új, akkor a súlyozásnál annak nagyobb súlyt kell adni, és akkor így magasabb szintű lesz a hatása az eredményre, az eredménymérésre. Rendben, lezárásként Ballur az eszmecserét így végighallgatva most mi a véleménye? Vielen Dank, dass ich noch mal kurz Stellung... Köszönöm szépen, hogy még egyszer eh, a válaszolatok a kérdésetekre. Baden-Württembergben a pénzügyi eszközök alkalmazása öm, ehm, nem, tehát egyszerűen nincs olyan terület, ahol ezt használhatnánk de valóban problematikus az, hogy minden területen már most a 100% fölött vagyunk, mert a dolgok másmért alakultak. Ez persze örömteli, de a célok, az előírások most arra kényszerítenek, hogy módosító kérvényt adjunk be. Ugye kérdés egyáltalán van-e ilyesminek értelme? Egyébként pedig elnök úr a szívemből szól, hogyha szabad idéz, megismételnem, hogy az innovációnak puha keretekre van szüksége. Pontosan mi is ugyanígy látjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék mondani valamit, még pedig azt, hogy az innovációs részeket minden más részhez eh, képest másként kell eh, kezelnünk, nem akarom frusztrálni a társelnököt, de az ESF rendelet, a, a költségvetési rendelet, a végrehajtási szabályokban mindig azt nézzük, hogy viszonylag csekély összegekre kell figyelni a szabályok alapján. Valóban az EFMA kollégá, az EFMA egyik kollégája Brüsszelben előadást tartott, mint egy 2500 oldalnyi hatalmas papír oszlopot csapott az asztalra, hogy lássák, hogy ennek kell megfelelni. Így van, hát ez a probléma, túl sok. A szabályozás túl sok. Annyira túl cizelláltuk, hogy, hogy tulajdonképpen túl túlzott követelményeket támasztunk az embereknek mindezzel. És hát minél jobban szeretnénk mi dolgozni, annál több baj van ott lent. Sjál. Nagyon fontos kérdésről van szó. Ugye kétféle teljesítményről van itt szó. Van egy olyan teljesítmény, ami a kormány teljesítménye, hiszen a kormány visszaszerzi azt a pénzt, amit befizetett a költségvetésbe. Megindítunk egy több éves időszakot, mindenki számára, ugye ez fontos, hogy befizet, de visszakapja a pénzt. Az első teljesítmény, hogy a saját fillérjeit visszakapja. Elnézés, hogy így beszélek, de hát erről van szó. Van egy második fajta teljesítmény, amikor a cselekvéseknek, az aktivitásoknak van egy bizonyos hasznossága, foglalkoztatás, szociális kohézia, gazdasági dinamika szempontjából. De egy olyan fázisba jutottunk, a sok-sok szabály miatt, hogy a szabályokat alkalmazzuk több tíz ezer euró, vagy akár milliós összegű szinten is. Persze ez, ez munkahelyteremtő az adminisztrációban, helyi szinten, meg magasabb szinten is, de hát ez egy hatalmas bürokrácia, gyakorlatilag egy elvisetetlen szintű bürokráciát hozott létre európai szinten. Igen, köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább a programban, és eh, Ines Ferrerát kérem az Európai Tanulmányok Központjából az FC és az EZIF kérdésével kapcsolatban adom meg önnek a szót. Okay, thank you very much for having me here. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen, hogy eh, itt lehetek ma. Tulajdonképpen a két eh, szervezet az FC és az EFIS között csak egyetlen egy aprócska különbség van, pedig a tartalmakat tekintve nagyon sok. Remélem jó pillanatban jövök, elolvastam az összes omnibuszt, rendelkezést, és éppen ezért úgy döntöttem, hogy talán egy nagyobb távolságról fogok rápillantani. Nagyon sok szakértőjük van, akik a részleteket ismerik, én ezt nem teszem meg. Ha megengedik, akkor nem fogom minden egyes fát, azaz szabályt megvizsgálni, hanem magát az erdőt, tehát az eszét és az eszifet fogom bemutatni, hogyan is. Valóban. Megtaláltam. Szuper, köszönöm szépen. Akkor nézzük meg az alapokat. Mindig jó, ha az ember visszamegy egy kicsit az alapokhoz, mert nagyon sok minden változott 20 évvel szaladunk az események mögött, módosítjuk a költségvetéseket, változtatunk dolgokat, kiigazítunk, a plafonig kényszerítjük a dolgokat, ott kényszerítjük ki a rugalmasságot, ahol nincs, és akrobata mutatványokkal teszünk, ami sokkal inkább mentális, mint racionális vagy logikus. Ezek csak gyakorlatok, amikbe persze bele lehet menni, el lehet fogadni, de sok értelmük nincs a valós életben. Látják, hogy a technikában sem vagyok jó. Először is nézzük tehát ez a fajta, ezt a fajta galaxista kétségbejtő komplexitás, Rengeteg dolog van, ez mind külső, a, be, a belső költségvetésen kívüli. Egy csomó minden van a körön belül lévő dolgokon kívül is, és ez kétségbeejtő. Mit csináljon az ember ilyenkor? Új szabályokat hoz azért, hogy a szabályok a szabályokat szabályozzák. Meg kell azonban, hogy mondjam, hogy eljutottunk már egy arra a pontra, ahol nem jó a struktúra. A a célból eszközöket csináltunk. Arra gondolok tehát, hogy van a kohéziós politika, amit darabokra bontottunk. Aztán ott van a Connecting Europe, a Horizon, itt vannak ezek a különböző célok, amiből külön eszközt csináltak, külön szabályokat. A rendsz, minden rendszernek külön alkalmazása van, a főigazgatóságok nem beszélnek egymással, az intézmények nem dolgoznak együtt, pedig együtt kell működni, és most minden egyes célból egyfajta eszközt csináltunk, amivel ugye túlbonyolítottuk a dolgokat. Mindegyiknek megvan a maga szabálya, a maga alapja, és majd visszatérek erre, pedig csak kétfajta eszközünk van. Nem kell a rendőrséget, kórházat, katonaságot, meg mit tudom én miket finanszírozni, hanem igazából csak két eszközünk van, a támogatások és a pénzügyi eszközök. Új, kisebb csoportokat akarunk eh, kialakítani, hogy eh, a különböző szeleteket még tovább bontsuk. Pedig, eh, tetszik vagy nem tetszik, az események minket egy új irányba terelnek, és ezt akarom megmutatni. Van egy egyszerűsítési magaszintű csoport, saját forrás magaszintű csoport, költségvetés eredményekre rugalmasság, és sok minden, és azért itt van még valami freudi elszó, elszólás. Azt, ugye egyre több események vannak, és a Brexit lehet, hogy szükség van a Brexithez arra, hogy a költségvetést finanszírozzuk. A költségvetés megerősítéséhez lehet, hogy Brexitre van szükség, sajnos. Ugye mindez rugalmas támogatásokhoz vitt minket, e, megszüntetjük, elimináljuk a nagy címeket, ez már évtizedekkel ezelőtt elindult, szerintem 20 éve már így van, már azóta mondjuk, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség, túl merevek a rendszerek, az újra kihelyezés rugalmasabban kell venni, de soha nem vette senki komolyan. A válság időszaka pedig ráébresztett arra, amit már régóta mondtak. Még annak ellenére, hogy a stratégiai beruházások európai alapja, az EFSI, blueprintjét, tervezetét már több mint tíz évvel ezelőtt láttam, még messze nem tartunk ott, mint ahol kellene. A költségvetési alapokkal e, másfajta, de válságba keveredett. Emlékszem, pedig, hogy ez milyen fontos, egységes eszköz volt az országok számára. A források megfelelő kihelyezése tehát az egyik alapkérdés. Az egyik alapkérdés az a az egyszerűsítéssel kapcsolatban az, hogy az egyszerűségre azért van szükség, hogy a komplexitást kezeljük. Nem a komplexitásra van szükség az egyszerűsítés eredményeképpen, hanem arra van, azért van szükség az egyszerűsítésre, hogy a legkomplexebb dolgokat is kezelni tudjuk. Jobb és nagyobb eszközökre van szükség, amelyek komplex dolgokat kezelnek. Mint mondtuk, hogy ha a valóság, ha végig gondoljuk, akkor tulajdonképpen egyszerű vannak a támogatások, és ugye tudjuk, hogy vannak a belső meg a késő, de akkor is vannak a támogatások, és én ebből a belsőt fogom csak nézni, és vannak a, pénz, és vannak a pénzügyi eszközök. A, az a különbség a kettő kezet, között, hogy ugyan politikai célokat követnek a pénzügyi eszközök is, ezeket sokkal inkább a kereslet mozgatja, de mégis kettő, kettő, kettő rendszer van csak, amit mi hoztunk létre, és aztán megint menjünk vissza az alapokhoz. A, a támogatásokon belül különböző címek vannak. Infrastruktúra, kapacitásépítés, szociális társadalomfejlesztés és e, innováció, vagy kutatásfejlesztés, mert a kutatásfejlesztési támogat, e, kutatásfejlesztés támogatásokat kap, és az ebből kifejlesztett innováció kerül a piacra. És a pénzügyi eszközöknél pedig az infrastruktúra, a KKV támogatása és az innovációs területek vannak. Ez tehát a két eszköz, ami van. De Fe, um, volt egy kép, most nem látom, amin olló is volt. Az sokkal bonyolultabb lett a helyzet, de, de megtaláltam, itt van az olló. És akkor egyszer csak van egy költségvetési uh, plafon, tovább kell osztani a, a tortát, ellenőrzést, biztosítani kell, hogy semmi ne kerüljön uh, rossz helyre, ne vesszen el, és uh, egyrészt akkor a régiók, a területek, a szekciók, a, az úgynevezett pipeline-ok, -ok, e, borzasztó komplex. A finanszírozásnak pipeline-jai vannak, csatornái, különböző szabályok a mindegyik, és aztán ott vannak a pénzügyi eszközök is, amiket központ és a megosztott központok között osztottuk fel, pedig mindegyik ugyanazt csinálja. Az egyik is bürokrata, a másik is bürokrata, és mégis külön szabályokkal ugyanazt csinálják. Tehát van egy KKV-FC, van egy innovációs FC, és a regionális alapok, régiók, területek, szektorok, stb. A one. I mean, it's a great improvement, and it does help to bring... Valóban segít minket eh, az egyszerűsítés 2020 eh, utánra is. Segít, mert eh, különböző gátak vannak, rengeteg elképzelésünk van, ezeket most azért nem fogom mind elmondani, de mindegyiknek rengeteg pozitívuma van. És aztán ott vannak a, a tröszt alapok is, nagyon jók, aspirinhoz hasonlítanak, hiszen csökkenték azt az érzését az embernek, hogy baj van. De a probléma egyszerűen az, hogy irreálisak a, a plafonok. Folytathatjuk így, be lehet áldozni az elveket a, a, a külsőségekért, de mégiscsak probléma lesz, hogy nincs meg a pénz ahhoz, hogy csináljunk ö, va, ö, dolgokat. Adjuk fel ezt a ezt a bűvös egy százalékot. Szóval az aspirin, aspirin helyett végre valami valós gyógyszer kellene. Ha lehet egyáltalán valamit javítani a pénzügyi szabályokon, akkor az még nem, sajnos nem optimális, és mégis valami többet kell, hogy kapjunk belőle. Azért, mert hát még három év múlva, három éve volt, hogy problémák jöttek hogy elkezdtük azt a vitát, hogy ki épít, ki fizet. Igazi kihívások vannak. Persze nagyon tetszik az, amit a, egy költségvetési konferencián a főigazgató mondott. Ma hát, hogy megint 10 milliárdot elveszünk, ez borzasztó, ki fogja ezt e, kifizetni. És azt mondtuk, hogy 150 milliárdos e, költségvetésünk van, hogyha 10 milliárdot abból elvesztünk, akkor is az én dolgom továbbra is az, hogy a maradék 140 milliárdot elköltsük, úgyhogy akkor mi van? Nem kell olyan fölfolyni dolgokat, megoldásokat kell találni, nem pedig a félelmeink körül körbe-körbe rohangálni. Különböző területekre kell fizet, figyelni, össze kell, most, össze kell fésülni a szabályokat. Nem kell mindent leszabályozni, hogy a vidéki infrastruktúra az most kisváros, vagy falu, vagy, vagy van-e, van-e út a, a faluban, va, mert ha van falu, akkor a regionális fejlesztés, ha nincs, nincs út, akkor az egy másik. Nem, még mindig ugyanarról a dologról lenne szó a szükségletek alapján kell, és a programok minősége alapján allokálni a forrásokat, ebben van ugyan előrelépés, ami jó de csökkenteni kell a pénzügyi eszközöknek az egyre nagyobb komplexitását. A pénzügyi eszközök, hadd emlékeztesek mindenkit arra, kereslet alapúak. A minél komplexebbek a szabályok, minél nagyobb a korlátok, minél kisebbek a, a finanszírozási források, annál kevesebb kereslet lesz, és annál nagyobbak lesznek a költségek. Úgyhogy másfajta felfogással kellene ezt most megközelíteni. Az, a, a, a korlátozott alcsoportok meghatározásával pedig egyszerűen az eszközöket folytják meg, a korlátozások, ahogy azt akarják biztosítani, hogy minden fókuszált legyen. Nem, ezt senki nem akarja, mert e, kiszámíthatatlan. A kis források pedig a, a kockázat eloszlását is megfolytja, pedig erre szükség lenne a, a költségeknek a, az elosztásához. És a végül az lenne, hogy egy nagy kalapon belül különböző csoportok legyenek, persze, de, de azonos szabályok, jogosultsági kritériumok vonatkozzanak ráguk, és külön szabályok. Nyilvánvalóan szektoronként kell ezeket meghatározni, mint nagyvállalat, KKV, önkormányzat, stb. De hát az is, azt is tudom, hogy nagyon sok felesleges eljárás van. Tudom, hogy amit elmondtam, az álom, és túl sokat kérünk, de azért reménykedhetünk. Az utolsó képen pedig az egyszerűsített költségvetés, ahol kevesebb ágazati megosztottság lesz, ahol a lehetőségek ablaka az egészen más lesz. Azért, mert az FC-vel kapcsolatban ugye azt mondják az emberek, hogy az FC nem megy be a nehéz régiókba, mert az FC nem erre született. Hogyha ezt akarnánk, akkor azt mondják, hogy ahhoz egy magasabb kockázati elemet kell belevinni, ami azon a, ezeken a területeken lévő problémákat kezeli. Mert ha nem, akkor az egész dolog ugye e, kereslet alapú, beruházókat kell tudni bevonzani, e, egyfajta szintet kell, vagy egy, egy kiemelt szintet kell tudni biztosítani. Valamit adni kell, hogy a pénzügyi eszközök fejlesztése lehetővé váljon. Az EU-n kívül is ezért sokat tesznek, de jó lenne, hogyha az EU-n belül is ez megvalósulna. Az infrastruktúrára lenne egy nagy forrás, közös szabályokkal összekapcsolhatnánk ezeket az ideális világban, és hogyha egyszerű költségvetés, egyszerű struktúrvállal lenne, akkor a komplexitást mindig az irányítás, effektív irányítás szintjén lehetne kezelni. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor tíz oldalas lesz majd a rendelet, sőt, még rövidebb. Hát erre lenne szükség, nem? Megkezdődött a forradalom. Nem rossz. Mert <laughs> azon gondolkodtam, hogy felmondok. Én is úgy gondolom, hogy, hogy igaza van, amikor így írja le a helyzetet, valóban így áll a dolog. A probléma abban rejlik, hogy hogy minden minden lehetséges, és ennek az ellenkezője is. És ha így folytatjuk, de tovább keverjük a dolgokat, ahelyett, hogy elhatárolnánk szép rendben a dolgokat, eh, hogyha nem sikerül új területeket úgy megteremteni, hogy ezeket körülhatároljuk, akkor ennek rossz vége lesz. Egy egységes szabályzás nélkül nem fog ez menni. Már jó pár év ezzel foglalkozom, de hogyha minden alól van ezernyi kivétel, tehát tényleg minden lehetséges az ellenkezője, és akkor úgy gondolom, hogy nem lesz könnyű a kedvezményezettek számára átláthatóságot teremteni. Hát hat főigazgatóság foglalkozott már a kutatási programokkal, hat különböző jogalappal, különböző iránymutatással, különböző eljárásmódokkal, mindegyik valamilyen más rendszert követett, és hogyha van egy kedvezményezett, amely több, mondjuk két-három alapból is pénzért folyamodik, hát akkor külön emberek szükségesek ahhoz, akik csak a szabályok módosításával és a szabályok átlátásával kell, hogy foglalkozzanak egy-egy egyetemen vagy kutatóközpontban. Hát fontos, hogy elkülönítsük a dolgokat egymástól, és nagyon hálás vagyok a grafikáért is, hiszen abba kell hagynunk azt, hogy a költségvetés köré mindenféle más alapokat, pénzeszközöket teremtünk, mert a költségvetésre már nem bízzuk rá magunkat. De hát a költségvetési szakbizottságnak egy fontos feladata lenne, hogy ezt így um, megvizsgáljuk, a vagyonkezelő alapok már jó irány, talán más ilyen lépésükre is szükség lenne, hogy egy kicsit korlátozzuk itt ezt a széttartó rendszert. Köszönöm szépen a munkáját! A Költségvetési Szakbizottság készítette ezt a dokumentumot, Despairing Complexity. Fernández úr. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért. Ez a táblázat, vagy ez a kép bizonyítja azt, hogy elindultunk a komplexitás útján, és minden egyes alkalommal bonyolítottuk a helyzetet. Remélem, hogy a két előadó képes, biztos vagyok abban, hogy meg fog fordulni ezen az úton, és megkezdik az egyszerűsítést, és ez talán nem is olyan túl nehéz. De van egy másik dolog is, amit említeni szeretnék. A kedvezményezetekről beszélünk meg saját magunkról a komplexitáshoz még hozzá kéne adni a nemzeti komplexitást is, mert vannak nemzeti rendeletek, amelyek még bonyolultabbá teszik a helyzetet, aztán vannak a regionális rendeletek, amik plusz még hozzájárulnak a komplexitáshoz, úgyhogy a végén szinte lehetetlen az alapok számára kitűzött célokat elérni. Van egy másik dolog is. Elnézést kérek, de ez a komplexitás nem segített esetleg megoldani a kifizetések súlyos problémáját? Mert 2014-ben 23 milliárd volt a kifizetetlen számlák összege. Akkor képzeljük el, hogy nagyon jól történne a végrehajtás a több éves költségvetés területén, kiasználnánk a pénzeket, megtörténnek a kifizetések, és ez viszont segített, ugye a rossz végrehajtása az alapoknak segített, nagyban segített abban, hogy mérsékelni lehessen, javítani lehessen a kifizetések kérdését. Ugye itt a költségvetési rendeletről van szó, szinte önszabályozásról van szó. Arról is teljesen meg vagyok győződve, hogy persze vannak támogatások, vannak pénzügyi eszközök, de azért a támogatásoknál ott van például a KKV-k támogatása is a strukturális alapokban. Sok országban nagyon sok program a kkv támogatása támogatását célozza, és a struktúra és alapban van egy olyan lehetőség, ami nem rossz, hogy a pénz egy részét költségvetési eszköz szintjén lehessen felhasználni. Azért annyira nem bonyolult talán. Persze föntről, ha nézzük ezt, elég bonyolultnak tűnik, de hogyha rá fókuszálunk egy konkrét témára, akkor az csökkenti a komplexitást. Az is igaz, hogy azért kell egyszerűsíteni, hogy maximalizáljuk minden egyes erről hatását. Nem tudom, hogy egy ilyen definíciót lehet -e adni a hozzáadott értékre vonatkozóan. Sokat beszélünk a hozzáadott értékről, ez egy másik kérdés, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna föltenni. Az én definíciómat nem szabad másolni, tehát maximalizálni kell minden elrohatását. Mi az a definíció, amit önök megfogalmaznának, hogyha lehet, a hozzáadott értékre vonatkozóan? Még egy kérdés. Ez az utolsó rajz ugye Financial Instruments, hogy ez kompatibilis-e azokkal a támogatásokkal, amelyek most fennállnak, vagy pedig a több éves pénzügyi keretben olyan fejezeteket kéne kitalálni, ami infrastruktúra, szociális, emberi tőke, persze mezőgazdaságos se felejthetjük el. A kérdés az, hogy lehet-e változtatni a néven. Több éves költségvetési keret, semmi ellenvetés sem az öt fejezetes fölosztással kapcsolatban, semmi ellenvetés sem ezekkel a fejezet címekkel. De lesz-e a javaslatnak hatása a többéves költségvetési keret formájára. Köszönöm mindenkit, arra kérek, hogy röviden fogalmazzon, mert időszükében vagyunk. Meledik asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném kiemelni, hogy amikor egyszerűsítésre van szó, és a költségvetési rendet módosításaira, akkor szem kell tartanunk azt is, hogy a költségvetésből levezetve meg kell tudnunk válaszolni a alapvető kérdéseket. Ki mit, hogyan finanszíroz, és eh, hogyha az a kérdés, hogy mit finanszírozunk a költségvetésből, akkor azt meg is kell tudni indogolni a programok, a, a politikai megközelítések meg, hogy indokolják, hogy mit finanszírozunk a költségvetésből. De ugyanakkor gazdasági szempontból is meg kell tudnunk válaszolni ezt a kérdést, hogy pontosan mit, béreket, ilyen kiadásokat, ezt, azt, amazt, azt, hogy hol finanszírozunk bármit a költségvetésben, és hogyan. E, hát itt ugye pénzügyi eszközökről, szóval forrásokról, visszanemtérítendő támogatásokról, és ez is egy fontos kérdés, hogy ezek az eszközökkel hogyan finanszírozott bármit. Az eljárásoknak, a szabályoknak egyszerűeknek kell lenniük, mindig meg kell tudnunk válaszolni az alapvető kérdéseket. <clears throat> I think that... Conclusions of... Azt gondolom, hogy a szemináriumunk, a workshopunk egyik fontos következtetés, hogy nem a költségvetési rendelet szövege az igazán fontos, hanem az, hogy ennek milyen következményei vannak, hány uniós polgárhoz ér el, hány parlamenti képviselő fogja megérteni, akár csak a mi szakbizottságunkban is Gressle asszonyon kívül a pontos szövegét a költségvetési rendeletnek. Ez, ez egy kérdés, de a fontosabb kérdés, hogy milyen hatással lesz ez, és hány embert fog elérni. Az előadók, mint mindig, most is nagyon világosak voltak, amire szükségünk van. És ezt tudjuk, és már évek óta szó van erről, mindenki tudja, hogy ez a helyzet, de senki sem akar ezen változtatni. Tehát az, hogy, hogy kiért akarjuk ezt az egyszerűsítést eszközölni, ki az a kedvezményezett, aki számára ezt egyszerűsíteni kívánjuk, vagy csak a bizottság kedvéért egyszerűsítő? És hát itt egy eszköztár jön létre, a közgazdasági rendetből kifolyólag. Ez azt jelenti, hogy ha valaki azt mondja, hogy ezt és azt akarom megvalósítani, akkor ezt hogyan tudom finanszírozni, hol van ez az eszköztár, amiből válogathatok, ami alapján kiválaszthatom, hogy milyen alapból, hogyan ö, e, igényelhetek támogatást. És nem szabad úgy e kettős rendszereket létrehozni, nem szabad párhuzamosságoknak helyet adni. A költségvetési rendelet haszontalanná válik, hogyha ez nem működik. Jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, hogy tulajdonképpen csak bonyolítjuk a helyzetet. A kohéziós politika val kapcsolatos eszmecsere pontosan ezt mutatja, mi újra és újra megpróbáljuk elkülöníteni a költségvetési politikát és a kohéziós politikát, de most is arra van szó, amikor egyszerűsítésről beszélünk, hogy melyik főgazgatóság ki mit fog csinálni. De hát ez, ez a tavalyi hó. Nem erről kellene most itt túlra vitatkoznunk. A másik probléma pedig az aspirin probléma. Ez a kérdés és nem is a költségvetésre van szó, hanem a vagyonkezelő alapok létre, tehát költségvetésen kívüli alapokat, azaz egész egyszerűen kiszervezzük a problémákat a költségvetésen kívülre. Ez egy másik vitát implikál. A mi problémánk az, hogy hogyan lehetne visszavinni a dolgokat költségvetés, és hogyan lehet ezt leegyszerűsíteni. Le kell vonnunk a következtetéseket, ez, azaz a költségvetési rendeletet egyértelmű és egyszerűvé kell tennünk a kedvezményezetek számára, egy nagyon világos, egyértelmű eszköztára, hogy egyértelműen világossá váljon, mit, hogyan lehet finanszírozni, melyik alapból Ugye ezt a híres mondást már hallottuk az elnökünktől, hogy a polgárok soha semmit nem fognak megérteni, de hát hogyha túlságosan bonyolult a rendszer, akkor tényleg nem. Jé. Megpróbálták eh, megérteni a főigazgatóság organigramját. Amikor megnézik eh, a bizonyos bizottsági főigazgatóság organigramját, nem is fognak csodálkozni a folyamatok, az eljárások bonyolultságán. Hát ez egy herkulesi rendszer. Föl kéne tenni azért a kérdést, hogy ez a bonyolult organigram is szükséges-e. Gyakorlatilag ez a tükre, a bonyolultság az a tükre, az eljárási bonyolultság, a költségvetési rendelet bonyolultsága, az a bizottsági felépítés struktúrának a tükre. <laughs> Köszönöm szépen. ajánlást. Mi ez, Ferrer úr? Igen, röviden. Igen, lehet beszélni fejezetekről, példákról, mezőgazdaságról, ez az önök döntése, de szerettem volna még annyit elmondani, hogy a problémák annyira bonyolultak, és ez annyira zavarja az embereket, a az intelligens információs rendszerre foglalkozom, és olyan projekteket fedeztem föl, amelyeket nem is foglalkoznak helyben, hanem azért, mert a Digi Connect és nem a Digi Energy-hez tartoznak, honlapokat készítünk külső emberek számára. Érdekli őket? Most érdekli őket, hogy melyik DJ foglalkozik egy bizonyos témával? Ők egy városi projektet látnak, és ugyanez érvényes a One Stop Shop-ra vonatkozóan is. A kedvezményezeteknek nem kell olyan választ adni, hogy nem, ne hozzánk forduljanak, forduljanak a vidékfejlesztési igazgatósághoz. Most ugye városokkal foglalkozunk, és együtt kell működni, egy blokkra van szükség. Ez egy reform. Úgyhogy a, egyszerűsíteni kell a blokkokat azért, hogy az most bekövetkező integrált komplexitást kell, hogy tudjuk kezelni. Tehát integrált komplexitásról van szó, szóval ezt akartam mondani. Egyszerűsíteni kell a dobozokat. Ez a legutolsó üzenetem. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hát itt eh, kapott egy kis ihletet a fantázián. Most pedig eh, folytatjuk a programunkat a brüsszeli boszorkánykonyhával hát hogyan is oszlanak el a feladatok az egyes intézmények között. Francia Monár urat üdvözlöm, aki nem az EFSA-t, hanem az ügynökségek hálózatát képviseli, aki a feladatok externalizációjáról és a forrás optimalizációról fog beszélni. Kedves elnökök, tisztelt képviselők! Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megkaptuk az Európai Ügynökségek Hálózata részéről, hiszen őket képviselem, hogy részt vessünk ezen a workshoppal. Először is szeretném bevezetni röviden a témát, tehát a feladatok externalizációja és a forrás optimizáció. Ezeknek a kontextusát szeretném megvilágítani először. Amint tudják, az uniós hatékonyságok nagyon hatékonyan hozzájárulnak ahhoz, hogy az uniós 2020-as célkitűzéseket elérjük ehhez a stratégiához, és a Juncker bizottság menetrendjelzés járulnak, és az európai polgárok számára is kézzelfogható eredményekkel járnak. És ahhoz, hogy az említett prioritásokat elérjék, ezek az ügynökségek már jelenleg is koordináltan, interaktívan működnek. Ők koordinálják a munkájukat, és összevonják a kutatási és egyéb ismereteket, tudást, a hatóságok, az ipar, és a szakértelem között kapcsolatokat teremtenek. És ez már ma is az ő tevékenységük részét képezi. Ennek eredményeképpen az Európai Unió a hat, az ügynökségek e, potenciáját jobban ki tudják aknázni, az ügynökségek pedig az említett ügynökségi hálózaton belül is együttműködnek. A 2015-ös mentesítési jelentés az ügynökségekről már említette nagy megelégedésre, hogy az ügynökségek tematikus csoportokban integrálják a forrásaikat, és arra ösztönzik a többi ügynökséget is, hogy amennyire lehet, működjenek együtt egy-egy területen. Itt nem csak a, a szolgálatok e, szinergiáj teremtő e, intézkedésében, hanem még tágabb értelemben négy nagy tematikus területeken biztonság és védelem, az igazságügy területén, a polgárok jóléte területén, az európai vállalatok támogatása terén és a pénzügyi rendszer felügyelete terén. A 44 decentralizált ügynökség és közös vállalat 0,8%-át kapja meg az uniós éves költségvetésnek, és kb. 5500 embert alkalmaztak 2015-ben. Ami pedig a konkrét externalizációt és optimizálást illeti, az ötváltás es cikkre vonatkozó javaslatában a bizottság bevezeti a jogalapot a feladatok externalizációjához, és az európai ügynökségek hálózata ennek kapcsán ki is a megosztott szolgáltatásokat. 50-es cikk előirányoz megállapodásokat is Európai Uniós intézmények és más testületek között, amelyek a, megkönnyítenék a költségvetési előirányzatok felhasználásának megfelelő végrehajtását ezen kívül pedig termékek, szolgáltatások biztosítását közbeszerzési szerződések keretében, és ezáltal hogy itt együttműködnek az ünnökségek, a visszafizetések is hatékonyabbá tehetők, és itt fontos kiemelni a non-profit elvet is, és itt ez vonatkozik a visszafizetésekre is. A képességek és szolgáltatások megosztása a hatékonyságot is növelik, és a humán erőforrás és egyéb erőforrások optimális kihasználását is. Itt fontos a teljesítmény fogalma, ezt azonban még közelebbről is meg kell vizsgálnunk. A jelenlegi költségvetési rendelet nem irányozza elő konkrétabban az erőforrások megosztását, talán a belső ellenőrzés vagy a közös közbeszerzések tekintetében igen, de ez egy igencsak korlátozott kör. A pénzügyi rendelet ezen túl a jövőben ösztönözni egyéb szolgáltatások megosztását is legyen szó informatikai, költségvetési vagy HR szolgáltatásokról, de akár néhány operatív feladat ellátásával is meg lehetne osztani a forrásokat. Éppen ezért az Európai Ügynökségek Hálózata üdvözli a bizottság javaslatát, hiszen lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy hatékonyabban működjenek, és a rendelkezés álló erőforrásokat költséghatékonyabban használják fel a szolgáltatások megosztása elsősorban az igazgatási feladatokra korlátozódik eddig, de ezt ki lehetne, és nagyon fontos, hogy kiterjesszük más feladatkörökre is. Tehát itt az adminisztratív feladatokon túl szeretnénk lépni, és itt az azt jelenti, hogy egy ügynökség végrehajtó igazgatója akár delegálhatna bizonyos feladatok végrehajtását más ügynökségre is. Ezen felül pedig a legfontosabb célja ennek a szolgálati szintű megállapodások, amit lehetővé válik, az az, az eredményes pénzgazdagtás szinergiák kialakításával. Ez a legfontosabb prioritás a szinergia teremtés nem csak a költségek csökkentésének, teremtés, költségek csökkentésének tekintetében, hanem egyébként is fontos lenne, hogy nagyobb rugalmaság a terepcsünk az optimális erőforrás kihasználáshoz. Ez pedig azt jelenti, hogy a jelenleg érvényen lévő költségvetési rendelet szövegét módosítani kell, hiszen ott csak feltétlenül szükséges esetben lehetséges a kiszervezésre bizonyos feladatoknak. De ugyanakkor, ha ez megfelel az eredményes pénzgazdálkodásnak, akkor eh, indokoltá váratna az új költségvetési rendelet keretében egyéb feladatoknak a kiszervezése. De hát természetesen nem minden ilyenfajta kiszervezés történet, Az ügynökségek eh, sok esetben megkérdőjelezik ennek a hasznosságát, és megmutatkozott, hogy további költségeket generál az ügynökségek számára, hogyha eh, fontos felülvizsgálati feladatokat ró rá. Az 59-es módosítás, ami a 69-es cikk módosítását célozza, az azt jelenteni, hogy magán eh, vállalatokra is kiterjeszteni a kiszervezhetőséget, és a 2012-es közös megközelítés értelmében a három fő intézmény valamennyi külső ellenőrzés kiszervezését korlátozza. De az adminisztratív és HR feladatok eh, finanszírozása is ide tartozik, és a külső költségvetés ellenőrzés eh, továbbra is bizonyos intézmények kezében maradna. A független külső ellenőrzés továbbra is a szemvevőszék ellenőrzése alatt marad. A szemvevőszék és maga kell, hogy finanszírozza és pályáztassa meg a külső ellenőrzéseket, és nem egyszerűen átruházzák az ügynökségekre. Az erőforrás optimizáció egyébként pedig a bevételi oldalt is érinti. Számos ügynökség halandónak nyilatkozik arra, hogy más uniós testületekkel dolgozzon együtt, például a bizottsággal, egy közös programban. Az ügynökségeket képessé kell tenni arra is, hogy támogatások kedvezményezetjévé váljanak, még akkor is, hogy alapító okiratukban e, ez a rendelkezés, vagy ez a lehetőség nincs konkrétan lefektetve. Jelenleg erre nem nyílik lehetőség, ha csak nem egy konkrét derogációt kap az ünnökség a bizottságtól. Aztán egyszerűsítés és rugalmasság. Az előforrások optimalizációja e, jelenleg túlságosan bonyolult, és költség hatékonyság szempontjából nem megfelelő eljárásokkal érhető el. Erre vonatkozó rendelkezéseket e, módosítani kellene, az erre vonatkozó, ide vonatkozó tranzakciók menetét le kell egyszerűsíteni. Mi azt javasolnánk, hogy csak feltétlenül szükséges esetekben kelljen bonyolult kivételezési eljárásokat indítani az együttműködés tekintetében. És fontos lenne a különböző kiadási kategóriák, például épületbérlés vagy rezsiköltségek tekintetében is optimalizálni lehetne az erőforrásokat, de ez az is szükséges, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat. A költségvetési rendelt felülvizsgálat pedig nagyszerű lehetőség arra, hogy egy új, modernebb felfogást érvényesítsük, egyszerűsítsük a szabályokat, amelyek rugalmasabbá tennék az erőforrások megosztását. Ez a teljesítmény hatékonyságot is növelni, az elszámolhatóságot is egyszerűbbé tenni, az üdösségek részéről pedig csak komoly hajlandóság mutatkozik erre, de a komplex szabályok, a párhuzamosságok és az aránytalanul magas teher ami jelenleg ezzel jár, módosításra szöröm. Köszönjük szépen! Úgy látom, hogy nincsenek égető kérdések Monár úrhoz, éppen ezért azt javasolnám, hogy folytassuk a mai programunkat, vagy kér esetleg valaki szólt? Nem? Akkor hagy üdvözöljem a következő előadónkat, aki a polgárok bevonásával foglalkozik, az Európai Közigazgatási Intézetet képviseli dr. Edward Best. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnökök, tisztelt képviselők. Nagy megbecsülés számomra, hogy megoszthatok néhány gondolatot önöknek. És igen, itt láthatjuk is a diát ahogy jól értem, még módosító indítványokról nem volt szó ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy talán hasznos lesz, amit el akarok mondani. Idő nyomás alatt vagyok, úgyhogy kicsit lerövidítem a prezentációt. Vannak olyan emberek, akik esetleg csodálkoznak azon, hogy egyáltalán bármilyen utalás történik a polgárok bevonására az EU költségvetési eljárásába, hogyha, főleg, hogyha itt az egyszerűsítése a fő téma. Mások pedig úgy gondolják, hogy egy ilyen megfogalmazás csalódást okoz, nem pontos, hiszen azt mondja, hogy a lehetséges a konzultáció a polgárokkal. Először is Természetesen fönnáll egy konszenzus a tekintetben, hogy a közpolitikákba kívánatos minél jobban bevonni a polgárokat az EU-ban és az EU-ban arról is konszenzus van, hogy többet kell tenni azért, hogy az EU és a polgárok a lehetséges összes eszköz segítségével egyre közelebb kerüljenek. Ezért a polgári bevonás megerősítése teljesen kívánatos a költségvetés reformja során. Ugyanakkor nagyok az elvárások, esetleg gyanúk a jelenlegi kontextuson belül. Ez kapcsolódik frusztrációhoz, más EU szintű polgári részvétel tekintetében, ezek miatt talán itt azért óvatosan kéne eljárni. Először is oda kell nagyon figyelni arra, hogy ami úgy tűnik, hogy megígérjük, az meg is történjen. Másik megjegyzés, a közös erőfeszítést kell tenni azért, hogy biztosítani lehessen az, hogy a polgári részvétel értelmes és megfelelően kezelt. Ehhez persze kezelni kell a módszerek, többféle eltérő módszert, amivel a részvételt kezeljük. Aztán nemzeti, regionális, helyi szinten történik a végrehajtás, ezért gyakorlatilag itt az EU kötelezettség ilyen értelemben kérdőjeles. Ezért szerintem módosítani kell a szöveget, egy kicsit ösztönzőbbé bátorítóbbá kéne tenni, tehát a bizottság, tagállamok, minden egyes költségvetési intézményt ösztönözni kell arra, bíztatni kell arra, hogy a polgárok bevonását célozzák meg. Aztán érthető módon azért óvatosan, prudens módon kell fogalmazni, amikor itt vállalások vannak. Hasonló módon, vagy talán még inkább fontos az, hogy új, többszintű kezdeményezést kell indítani azért, hogy a helyszínen, a helyszín az a helyi szint, ott megfelelő legyen a programok kezelése. Igen, látjuk, hogy vannak bizonyos tapasztalatok több városban, Európában vagy a világban, amelyek ismertek a sikerekről, a költségvetési részvétel elért eredményekről. Ugyanakkor a alacsony szintű a helyi ö, projekt végrehajtás. Vannak nemzeti szintű tapasztalatok, nagy-Britániában, Olaszországban, Franciaországban folyik a konzultáció, például a spending review témájában, sőt, még Indiát is szokták emlegetni, hiszen ott a MyGov egész jól teljesít. Mindenképpen konszenzusra van szükség, még azok részéről is, akik a leglelkesebbek a polgárok bevonása tekintetében, hogy ez helyi szinten kell elsősorban megvalósítani, és ebből az aspektusból kell kezelni és vizsgálni. Még annyit szeretnék hozzátenni a javasolt szöveghez, hogy mindenképpen a többszintű keretet kell támogatni, mert ezzel lehet elérni, hogy értelmes lesz, legyen a helyi hozzájárulás. Először is a sikert kell hangsúlyozni. Az új bekezdésben szerepel az is, hogy konzultálni kell a polgárokkal. Tanulmányokat végeztünk Európában és a világ szintjén, és az az eredmény, hogy nem az egyének, állampolgárok szintén egy alkalmi konzultáció vezet célra, a, egyrészt agregálni kell megfelelő módon ezek, ezt, másrészt egy hosszúan tartó folyamatba elszámoltathatósági feltételek közé kell mindezt beilleszteni, és akkor lesz hatékony a részvétel. Kockázatok, ne felejtsük el a kockázatokat EU és helyi szinten is. Több tanulmány említi ezeket az EU alapok konkrét programok, kontextusok keretében történő felhasználás tekintetében a, a megkaparintás, a lobbizás, a javasolt változtatások egyetemen hangsúlyozzák azt, hogy biztosítani kell, hogy objektív kritérium, kritériumok alapján történjenek a helyi résztvevők kiválasztásai. Aztán mindkét szinten fönnáll a veszélye az alacsony részvételnek, illetve ilyen esetben a hatékonyság kockázatos, az elszámoltathatóság is kockázatos ugye az alacsony részvételnél. Más pedig, hogyha a dolgok nem úgy következnek be, ahogy elvárták, akkor lehet, hogy tokenizmusnak vagy politikai csinosításnak fogják ítélni mindezt és itt problémás ugye a felelősségre vonás, illetve a fenntarthatóság. Összefoglalva, egy új bekezdés, az új bekezdést többféle aspektusból lehet vizsgálni, a kockázatokkal, a veszélyekkel foglalkozni kell, nem szabad olyan elvárásokat generálni, amelyek nem megfelelőek, és ezért még több frusztrációhoz vezetnek. Esetleg át kéne fogalmazni bizonyos mondatokat, azért, hogy új megközelítést alkalmazzunk egy többszintű keret tekintetében, és amely arra koncentrál, hogy a helyben hogy történnek a dolgok. Konszultáció. Annak ellenére, hogy a bizottság részéről a jobb jogalkotási csomag és más programok kezelése során nagyon nagy erőfeszítések történnek, elkerülhetetlen, hogy nemzeti, regionális, helyi szinten előzetesen történjen meg a konszultáció hogy történjen az összekapcsolás az EU támogatások esetén azért, hogy már a részvételi költségvetés más céljait is elérjük, vagyis az aktív állampolgárságról van szó, az más formákról is lehet itt beszélni, és ezek szerintem a költségvetési rendelet keretein kívül vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Best úr. Van egy kérdés Best úrhoz? Elnök asszony. Hát ez egy nagyon izgalmas és kényes kérdés, mert én úgy értettem, hogy a legjobb az lenne, hogyha ezek a, ezeket a befezdéseket törölnénk, mert így semmit nem hoznak, semmit nem adnak, vagy pedig meg kellene tölteni valami olyasmivel, ami reális, nem csak az érdekcsoportoktól kérdezzük ezt meg, akiknek amúgy nincsen pénze. Elmondanám még egyszer, hogy mit gondol erről? Vagy hogy értette? Valóban ez egy eh, izgalmas, kényes kérdés. Az elmúlt kezdeményezések, mint a polgárok kezdeményezésének a tapasztalata már jelezte, hogy kockázatos, hogyha nem tudunk eh, ennek a befeg- ezeknek a bekezdéseknek az összes dimenziójával foglalkozni. Nem akarom eh, törölni, de hogyha nem tudjuk elég prudensen végig gondolni, és ezt tudatosan kell, akkor a nagyon fontos kihívásokat, az érdemi részvételt egészen másként értelmeznék. Vannak olyan dolgok, amiket meg kéne módosítani, nem törölni, mert pontosan ez egy olyan kényes kérdés. De hát meg kellene nézni, hogy hogyan lehet kesztyűs kézzel, de azért megoldani. Mások. A fő kérdés tehát az, hogy hogyan tehetjük ezt értemivé? Nagyon jó, akkor ennyiben maradhatunk jelenleg, és a jó ötletek majd díjat kapnak. Menjünk tovább. Érdeke összeütközés. Cseh köztársaság. A cseh, cseh jó irányítás civil szervezet elnöke Lukasz Goren úr. Megadom a szót. Vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat, že tady můžeme vystoupit s naší... Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Nagy öröm számomra, hogy lehetőségem van arra, hogy eh, előadásunkat bemutassuk. Aktuális téma, nagyon mm, sokat foglalkozunk ezzel Általában véve a, a, elmondhatom az új szabályozással kapcsolatos véleményünket, és aztán majd konkrét példák alapján megmondom, hogy megmutatom, hogy mi hogyan próbáltuk ezt az érdekösszeegyeztethetetlenségeknél megoldatni. Mint mondtam, tehát konkrét példán akarom bemutatni, hogy hol működik ez a kezdeményezés, és hol lehet még javítani rajta. Egy retorikus kérdéssel szeretnék kezdeni, hogyan lehet az érdekegyez konfliktusokat megoldani, hogyha nem tudjuk, hogy a támogatás kedvezményezetje kicsoda. Ez a Ez egy nagyon érdekes, eh, érdekes kérdés. A konkretizálás az problematikus lehet. Problematikus, akkor, hogyha olyan kezekbe kerül a támogatás, ahova ne, ami illetlen. És akkor nézzük most meg a 95-6-os új, két új cikket. Véleményem szerint az egy összeütközés tulajdonképpen konf- jó, pozitív megfogalmazás. Jó, tetszik, mert azt mutatja, hogy hogyan kell eljárni akkor, hogyha az alkalmazottak és minden szabályt betartanak. Másrészt viszont úgy gondolom, hogy a, a kedvezményezeteknél problematik, problémák le, e, e, jelentkeznek, hogyha ők a kedvezményezettek, Ez az a szabály ugyanis, amely a, a kedvezményezettek szintjén szabályoz, de csak azokat a, a személyeket tudjuk összehasonlítani, akik a különböző szervezetekben ülnek. Ha megnézzük azt azonban, hogy ki az, aki a valós mindent befolyásoló személy, akkor bizony látni, hogy nagyon sok mindenem még változtatnunk kell. Nos, azok a személyek, akik hozzáférnek, nem mindig azok a személyek, akik meg is kapják a pénzt. Tehát szerintem a szabályozás itt még nem megfelelő. Ugye? Talán még egy kiegészítést elmondhatnék. A, az érdekes ütközések szabályozása, ez ugye a, az állami megbízásoknál is szabályozásra került. Ez megfelelően meghatározás, de a good governance-nél a valós gyakorlatot kellene látnunk azzal szemben, ami e, nyilvánossághozatára került. Hét regionális műve operatív programot csináltunk, több mint ezer prog- programot értékeltünk, és a tulajdonképpeni e, tulajdonosi struktúrákat néztük meg. Riasztóak a számok, riasztóak. 27%-a a támogatott projekteknek anonim vagy nem világos tulajdonosa van. A, ez mintegy 38%-át jelentette a pénzügyi volumeneknek, amelyeket végfelhasználónként így megjelöltek. Ugye miért nyugtalanító ez nemzeti vagy európai szinten? a Költségvetési Főigazgatóságnak egy kérdést tettünk fel, és hát meglepett a válasz. Csodálkoztam, mert azzal érveltek, hogy a tap... Illetve azt kellett látnunk, hogy a főigazgatóság számára nem egészen lehetséges a tulajdonosi struktúrákat megvizsgálni. Csehországban sem lehet mindig a, a különböző társasági jogszabályok miatt, de hát ugye az a kérdés, hogy vajon, hogyha nem a Költségvetési Főigazgatóság hatásköre ez, akkor hogyan, mi a helyzet? A, költség, a főigazgatóságnak megküldött jelentésben ezt eh, jeleztük. Esetleges bűnszervezetek finanszírozása, terrorizmus finanszírozása, lehetséges, és ez reális veszély politikai pártok rejtett finanszírozása, vagy egyéb kockázattal terhes tényezők rejlenek ebben. A KKV-k támogatása, ez egy további tényező, akkor is lehetséges, hogyha a nagy konglomerátumok bonyolult struktúrájuk ellenére magukat KKV-nak jelölik meg. Nem a további részleteket kérem, ha érdekli önöket, a weboldalukon nézzék meg, én eltekintenék ettől, és tovább mennék a nemzeti szint Csehország. Mondtam, hogy hatalmas problémánk van e területen, szigorították a törvényt, és ez a politikai szintre is vonatkozik. Igen, nagy problémát jelent számunkra az, hogy eh, a, a trust alapok eh, a vagyonkezelő alapok eh, helyzete nem világos. Ezt közvetve vagy közvetlenül befolyásolni lehet, hiszen a lehívás az egyszerűbb. Nos, erre vonatkozóan új jogszabály van hatályban, de semmiképpen sem semmiképpen sem alkalmazzák ezt a gyakorlatban, ez egy impotens jogszabály. Nézzük meg, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a, az érdekellentétek feloldásának. A, egy öt, öt nappal ezelőtti esetről szeretnék beszámolni. Egy kis kedvezményezetről volt szó, egy egy minisztérium jelent magasrangú alkalmazottja is érintett. Ő határozta meg a projekttámogatás feltételeit. A a kérdés, a projekt az esélyegyenlőséggel kapcsolatos. Ez személynek a felesége egy olyan szervezetben volt tag, ahol, amely már 15 pályázatot adott be, és az a probléma, hogy a, a miniszteri alkalmazott a férje a pályázatokkal kapcsol, elbírálással kapcsolatos információval rendezett. Ez e, érdek egy e, összeegyeztethetetlenség, de szerencsére hamar rá e, ismertek, és ez így pozitív volt. A következő napokban mezőgazdasági támogatások és jelent, problémát jelentettek. Egy magas rangú politikus és képviselő egyben e, a, egy ellenőrző szervezetbe került kinevezésre, és a támogatásokat pont annak a cégnek adták, ahol ő volt vezető. Pozitív az információk szerint az az, hogy az Európai Bizottság erre az érdekellentésre rájött, és helyreállították a, a orvosolták a problémát. A, támogat, a rendelkezésre álló támogatások értelmében az Európai Bizottság jelezte, hogy két, a források 2%-ára van korrekciós lehetőség. A bizottság le, eh, számára lehetséges eh, a jóvátétel. Csehországban százszázalékos eh, jóvátételi lehetőségek is vannak. Most nem azt akarom megítélni, hogy a kettő vagy a százszázaléka helyese, de talán miért is jó lenne egységes szabályokat adni. Ez azért fontos, mert egyébként a, a cseh hatóságok igen kis bizalommal tudnának csak eljárni, akkor, hogyha ilyen nagy ellentétek vannak. A média nagyon sok mindent vázolt már. A pénzügyminiszterek 2008-ban a támogatásokat biztosított egy wellness vállalkozás számára, amely persze KKV-nak jelölte meg magát, és mégis a tulajdonosoknak eh, neve, eh, tulajdonosoknak nevezték magukat. Új információink vannak, és eh, ezzel kapcsolatban azt is tudtuk, hogy manipulálják az információt. A, nagyon gyakran a beadványok során a pénzügyi, a, a cash flow adatokat, stb. Nem tudjuk, hogy hány esetben van csato, ö, ö, csalás, de szeretném ezzel kapcsolatban azt jelentni, hogy nagyon jó lenne az ilyen projektek auditjánál azt is tudni, hogy ki auditál. Mert nálunk a cseh pénzügyminisztérium az, a következtetések pedig sajnos, vagy a következtetések értelmében nem volt semmiféle hia, pedig igenis vannak problémák, nagy problémák. Egy ilyen érdekösszeegyeztethetetlenségnél úgy gondolom azért az Európai Bizottságnak kellene kockázatelemzést is végezni, és akkor vagy a tagállamok, vagy a bizottság auditját lehetne elindítani. Az a baj azonban, hogy a pénzügyminiszterünk de facto a kedvezményezettet képviseli egy és pénzügyminiszter, amilyen minőségében az ellenőrző szerv vezetője is. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és kész vagyok a kérdéseikre válaszolni. Eh, Köszönjük szépen, Wagenknecht úr, ez igazi eh, riasztásként hatott ránk, most pedig Holmeyer asszony kapja meg a szó. Én is arra akartam rákérdezni ezen téma után, hogy hát mi a helyzet akkor, hogyha nem ismerik a tényleges tulajdonosokat, a tényleges kedvezményeit e, a pénzügyi támogatásoknak. Nagyon meglep engem ez, hiszen az Európai Bizottság a pénzmosás elleni fellépés keretében azért nagyon konkrét, egyértelmű előírásokat fogalmazott meg, és ennek értelmében a, akkor is, hogyha valaki nagyon-nagyon eldugta a tényleges tulajdonossát mindenféle leány és fiók vállalatok szövevényében, akkor is azt is meg kell adni név szerint, és regisztrálni kell. Tehát azért meglep az, hogy úgy ítélnek oda a támogatásokat, hogy nem is tudják, hogy pontosan ki is a kedvezményezett. Tehát ez valóban ébresztő kell, hogy legyen számunkra és hát érdekelne, hogy nem lehetne ezt még máskor részletesebben megbeszélni, hiszen mert azért némileg botrányos az, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy ki kapja a pénzt. Hanem az egyébként a, a terrorizmus finanszírozás, pénzmosás, szervezett bűnözés elleni fellépés keretein belül sem tárjuk fel, hogy, hogy kik is a valós kedvezményezettek. Hát én úgy gondolom, hogy ennek még utána kellene jobban járni. I- igen, szeretnék ehhez csatlakozni hát a nemzeti társasági formákban vannak ugye olyan modellek, és ahol vannak csendes vagy anonim részvényesek, tulajdonosok és az anonim részvényesekről volt is már szó, és különböző szabályokat sértettek meg azzal, hogy nem hoztak nyilvánosak bizonyos neveket, de nem tették meg ebben a társasági formában. És hát, hogyha vannak ilyen nemzeti társasági formák, amelyekben lehetséges az anonimitás, és most azért érdekelne a, a az is, hogy a bizottság hogyan kezeli a csendes társakat, és a számvevőszék felé is fordulnék a következő kérdésemmel. Érdekelne az ügynökségek eh, vizsgálatában mennyi teljes idő ekvivalenciával tudnak belefektetni, tehát mennyien dolgoznak ezen. Eh, javasoltam azt, hogy azonnali választ kérünk erre, már ha lehetséges, mielőtt tovább mennénk? 12. Igen, ez úgy tűnik, nagyon érdekes lehet ez a szem. melyre szól? Igen, az érdek ütközése kapcsolatban, hogy hát egy biztos, mit is tud mondani erről, kétségtelen, hogy engem igazából a konfliktusoknál az aggaszt, hogy bizonyos esetekben olyan szakmai vállalkozókkal találkozunk, például a űr, a légiközlekedés, a vasúti témában, ahol maguk az ügynökségek például vagy a bizottság, vagy azok a projektek, amelyeket követünk, egybe, egyetem annyira specifikusak, hogy se az egyetemen, se máshol nem találunk ilyen szintű szakértőt. Hogyha például meg kell vizsgálni azt, hogy volt-e valami probléma, vagy milyen biztonsági feltételeknek felel meg a repülő, ugye annyira szak mai téma, annyira magas szintű tudás szükséges hozzá, hogy nagyon nehéz szakember találni. Amikor pedig lenne egy előzetes, meg utólagos befagyasztott időszak, tehát ez is probléma, például a repülők biztonságának megvizsgálása, vagy pedig az interoperabilitás vizsgálata a vasúti kocsiknál indokolni kell tudni teljesen átlátható módon, de a lehető leghatékonyabb módon is, hogy ezek a szakemberek, ezekre szükség van az ügynökségekben, a mi szolgálatainknál hiteles módon, hogy nem erüljön föl érdekütközés problémája nagyon fontos, hogy legyenek jó szakembereink. Hát biztos, hogy valamilyen vállalkozásban dolgoztak korábban, Eh, ahol mondjuk repülőgépet kellett tanúsítaniuk, vagy egy gépet. Ezért eh, szerintem meg kéne tudnunk határozni azt is, hogy amikor érdekütközésről beszélünk, akkor azért gondoljunk arra, hogy konkrétan miről vagy kiről van szó. És ha nagyon sok kritériumot állítunk föl, akkor akadályozzuk a cél elérését. Biztosítanunk kell azt, hogy a legjobb ágazatban dolgozó szakembereket tudjuk megszerezni, de ugye nekünk fontos az, hogy ne legyen érdekütközés, de azért dolgozhassanak számunkra. Ugye tagállami szinten dolgozhatnak, és ott semmilyen probléma nem merül föl. Ez volt az első megjegyzésem. Az állampolgárok mit is kapnak az alapok alapján. Fontos, hogy mi az intézmények szintjén hogyan készítjük elő a lehetőségeket. Sokat beszélünk a kedvezményezetekről, de aztán mindig beleesünk ebbe a csapdába, ami el is hangzott, hogy saját értelmezésünk szerint kezeljük a dolgokat. Végig kéne már egyszer végre gondolni, hogy amit a kedvezményezettek kapnak, amikor ugyanarról az ágazatról van szó, munkahelyteremtésről, infrastruktúráról, kórházról, vagy KKV-ról, ne legyen az, hogy egyre inkább azt érzékeljük a polgárok, hogy egyenlőtlenség van. Tehát egy gazda egy bizonyos országban, bizonyos területen ugyanolyan szinten részesüljön, mint egy másik országban konkrét helyen található gazda. Ezt meg kell oldanunk, mert az alapok kedvezményezetjei amennyire lehet, egyenlő bánásmódban kell, hogy részesüljenek, és ők is ezt érzékelhessék. Mert ha nem, akkor az igazságtalanság érzése fog csak terjedni az európai alapok kedvezményezetjei körében. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Wagenknecht úr prezentációjával kapcsolatában ugye pont foglalkozik a potenciális korrupcióval, kiindulási pontként nem lehet valami olyasmi a rendszerben, aminél minden lehetőséget kiszűrünk ilyen szempontból, de abban biztosak kell, hogy legyünk, hogy mindent megteszünk, ami a lehetőségeink keretében megvalósítható, hogy legalábbis lezárjuk az ajtókat ott, ahol lehet, a kiskapukat ott, ahol lehet. A programban ahogy a kérdések, válaszok a workshop szer, programja szerint 10 perc előtt meg kellett volna, hogy kezdjük a kérdéseket és a válaszokat, de hát már eddig is nagyon jó eszmecserét folytatunk, ezért azt javaslom, hogy most közvetlenül Wadenknetz úr prezentációjára, erre a fontos témára térjünk át a bizottság részéről. Lehetséges? hogy ön most hozzászóljon ehhez a témához, mert a tanácsot is meg szeretném kérni röviden, ha nem bánja a tanácsi képviselő, hogy a teljes költségvetési témáról mondja el a véleményét. Kicsit kevés az időnk, ezért azt javaslom, hogy Válbrek úr szóljon először hozzá, utána talán vissza is térnénk hozzá, hiszen válaszra is szükségünk van. Hogy lehetséges ez? mert nagyon fontos kérdésekről van itt szó. Thank you, Chair, and I hope I will have also... Köszönöm, elnök úr. Remélem lehetőségem lesz majd arra is, hogy néhány fölvetett témára is reagáljak. A legutolsó téma. Meg kell különböztetnünk az érdekütközést a közösségi tevékenységtől. Amiről itt beszélünk, itt korrupcióról, pénzmosásról van szó, vagy pedig vagy valamilyen normál érdekütközésről van szó. Egyértelmű tiltások élnek itt, ugye EU alaptól támogatás bizonyos esetekben nem lehet kapni, és a költségvetési rendelet 106-112-es cikkei foglalkoznak a végső kezdemé, kedvezményezetre vonatkozó információkkal, illetve az OLAF meg kell, hogy vizsgálja, hogy egy cég mögött valójában ki áll. Hogyha itt közösségi tevékenységről van szó, akkor biztos, hogy ezt megvizsgáljuk. Meg kell nézni, hogy tény, kik a tényleges tulajdonosok egy vállalkozás mögött, úgyhogy vannak szabályaink az érdekütközésre vonatkozóan, megelőző célral, illetve a helyzet helyreállítására irányuló módon is. A, a aztán vannak viselkedési kódexek is az ügynökségekre vonatkozóan. Azért fontos itt megkülönböztetni a dolgokat. Vannak megelőzést szolgáló intézkedések, és amikor ilyen átfelő tevékenységről van szó, azokra vonatkozóan is vannak szabályok. Egy adott vállalkozás három évig van kizárva EU támogatásból, fontos, hogy a tagállamnak is feladata van itt az EU pénzügyi érdekei védelme területén. Ezt fontosnak tartottam megjegyezni. Az egyéb témákkal kapcsolatban röviden, ha megengedik, majd esetleg visszatérek később a témákra, vagy folytassam most, folytatom. Számövőszék, amit mondott, szeretném hangsúlyozni, hogy két területre vonatkozóan koncentrálnánk a jelentéstételt, a költség büntetési terv és a mentesítés. Konszolidált erről beszélünk, mert el kell, hogy kerüljük a párhuzamosságokat, ezért egy csomagot, integrált csomagot javaslunk, amivel el lehet kerülni a párhuzamosságokat, és összekapcsolja az egyes információkat, amiket meg kell kapni. Teljesítmény. Ez egy hosszú történet, van egy szakértői csoportunk, a konszenzus kialakítása érdekében az egyes intézményekre vonatkozóan. Az output mit jelent számunkra? Egy specifikus teljesítményt, és a előnyök azok a kedvezményezetnél jelennek meg, aztán az ex ante folyamatokról van szó, és az eredményekről való beszámolásról is van egy teljesítmény tájékoztatási keretünk is. A teljesítmény tartalék is szerepel, vagy fenntartás is szerepel az ágazati szakpolitikában, illetve kifizetés eredmények ellenében kivételesen ilyen is működik. Minden esetre fontos számunkra és mindenkinek a számára az az információ, hogy milyen a teljesítmény. Politikai döntésről van szó, és nem lehet automatikus rendszer, teljesen automatikus rendszert kialakítani. Aztán a támogatások, pénzügyi eszközök, költségvetési garanciák és újfajta beavatkozási formákról van szó. A cél az egyszerűsítés, annak megkönnyítése, hogy az egyes eszközöket közösen, együttesen lehessen használni bizonyos esetekben. A bizottság számára egyértelmű, hogy a válság azt mutatja, hogy nagyobb költségvetési rugalmasságra van szükség. Egy sor javaslattal előállított előálltunk, rugalmasági óvatosság, krízis, vagyis válságkezelés. Itt nem mennyiségről van szó, arról van szó, hogy mit teszünk azzal a pénzzel, amit a költségvetési kereten belül kezelünk. A felhasználás a lehető leghatékonyabb kell legyen a trust fundok, a vagyonkezelő alapok esetén is egyértelmű szabályok érvényesülnek. Szerintem senki nem várhatja azt, vagy mondhatja azt, hogy a bizottság a vagyonkezelési alapoknál visszaért Líbia esetén merült fel, Közép-Afrika esetében merült fel pénzfelhasználás, azért, hogy a migráció gyökereit felszámoljuk. Ugye az Európai Unió nem hiányozhat ilyen konfliktusok esetén. A javaslatokat készítettünk arra vonatkozóan, hogy a megfelelően tudjuk kezelni ezeket az eseteket. A költségvetési rendelettel kapcsolatban mm, szélesebb aspektus tekintetében a 2020-ra vonatkozóan Núñez úr részéről hallottunk egy érdekes prezentációt, és ez is az hangsúlyozza, illetve az előadó is mondta, hogy közös szabályokra van szükség. Pontosan ezen dolgozunk intenzíven, hogy a lehető legjobb közös szabályokat állítsunk fel a költségvetési rendelésre vonatkozóan. Ez megint egyszer számos láda lesz, más nem is lehet ebben a fázisban. A következő több éves költségvetési keret időszak az még előttünk áll, és nem szabad szerintem most mindent mindennel összekeverni az állampolgárok bevonásával kapcsolatban. A prezentáció egyértelmű volt, vannak előnyei annak, hogyha bevonjuk az állampolgárokat, és továbbra is szerintem dolgoznunk kell ezen, esetleg pontosítani kell a nyelvezetet. Adminisztrációs forrás megosztás. A javaslatunknak az is célja volt, hogy a bizottságnál is egy hatékonyságot, plusz hatékonyságot érjünk el, és az egyszerűsítés ne egy kifogás legyen megszorító intézkedésekre. Az ügynökségek eh, kapcsán a szolgálatok megosztását javasoljuk, szerintem ennek van értelme, illetve egy bizonyos témákon közös legyen a munka, mert így hatékonyabb és gazdaságosabb lehet ez a munka. Ennyit szerettem volna elmondani, lehet, hogy a kollégám szeretne ehhez valamit hozzátenni ezekhez a témákhoz. Szóval eh, Igen. A közös kezelésű alapokat többször említették, és ahogy Lívia is mondta, a 2014-20-as időszak szándéka elsősorban az volt, hogy különböző eszközöket lehetőséget biztosítsa az irányító hatáságok számára, a, anélkül, hogy kívülről vagy előről meghatároztuk volna a célokat. A jogi kerek pedig világos és teljes kíván lenni, különösen annak a kritika tükrében, amit eh, korábban megfogalmaztak, és ami még a ma is el eh, megemlített problémákhoz vezetett, mindezt meg akartuk eh, valósítani, és a félidős áttekintés, ugye erről beszélünk, nem a 20, 20 utánéről, célirányos módon folyt le lehetővé tette, hogy további opciók álljanak az irányító hatóságok rendelkezésére, FC-SIF kombinációja, egyszerűsítés egyebek között, hogy segítsük és vonzák a, az FC-t olyan régiókba, országokba is, ahol a végrehajtás még nem volt jelentős. Ebben a folyamatban nagyon figyeltünk mind az irányító hatóságokra, amely a végrehajtásban részt vesz, de az egyszerűsítési magas szintű csoportra is. Ezt eh, az egyik előadó is említette. Végül pedig szeretném megerősíteni, hogy a változások ágazati részén több aktualizált eh, utalás is van a pénzügyi jogszabályokra, például az érdekellentétek eh, kapcsán. Pontosan azért, hogy azt biztosítsuk, hogy minden a lehető legkövetkezetesebben történjen. Ez volt a bizottság összefoglalóla, kérem, vegyék figyelembe az agyam kapacitásait, de mielőtt most megadnám az előadónak az előzetes összefoglalásokra, szeretném szeretnék Vardignát úrra visszatérni, mert itt 15 perc múlva elmegyünk, és akkor nem fogjuk tudni, hogy egyrészt, egy értékelés szerint nagyon szigorúak a szabályok, mások szerint pedig nem akkor eh, hogyan eh, ért, érthető az, amit a bizottság vonz? Vajon eh, mit kérjünk akkor szigorúbb gyakorlati szabályokat, vagy, vagy hogyan értsük akkor, hogy kell ezt értenünk? Igen, nem szeretnék ellentmondani, a bizottság valóban meghatározta a szabályokat és én úgy gondolom, hogy ezeket nemzeti és európai szinten egyaránt nem hajtják végre megfelelően. Ezt, azt a problémát akkor láttuk meg, hogy egyszerűen nem tudjuk a százalékokat. Új tapasztalatok vannak az új szakaszból, és ennek alapján csak azt lehet tudni, hogy a, a nyilatkozatokat, a magyarázokat ellenőrizni kell. Egy magyarázat az nem ellenőrzés. Ellenőrzése arra um, nem megfelelő, nem bízhatunk benne. A bizottság azt mondta, hogy sok mindent nem lehet megtenni. Ez nem biztos, mert hogyha meg lenne az akarat, akkor valamilyen fajta módszertant mégiscsak meg lehetne határozni. Nem szeretnék negatív lenni a bizottsággal szemben, hiszen ez a tagállamoknak a problémája is. Aztán a vagyonkezelők Csehországban ez mindig eh, probléma, visszaélnek vele, lehet, hogy csak cseh probléma, persze nem akarom ezt az egész euróra vonatkoztatni, de Csehországban ez igenis áll. Az Olaf is nyomoz, de a határidők Ugye egy éve merültek fel, merült fel a gyanú, és addig, amíg beigazolódik vagy sem, addig várni kell, és ez nagyon hosszú idő. Én azt javasolnám, hogy az új irányelvbe vegyék be, hogy a bizottság ne csak a legmagasabb szinten lévő személyeket ellenőrezze, hanem minden mögötte lévőt, hiszen mindenütt lehet érdekellentét. Köszönöm szépen, hogy ezt tisztázta, és akkor most megadom a szót a tanácsnak tulajdonképpen. Igen, igen, a tanácsnak. Néhány percben megadom a szót, köszönöm. Thank you, Chair, Madam Gressle, Honorable. Köszönöm szépen, elnök úr, Gressle asszony, képviselő kollégák, először szeretnék bemutatkozni. Én vagyok a Tanács Költségvetési Bizottságának jelenlegi elnöke jelenleg cikről cikre vizsgáljuk a bizottság javaslatát, és az első vizsgálódás zárul le lassan, amit majd követ a módosító javaslatok összeállítása. január elején kezdtük meg a szöveg vizsgálatát, most pedig ugye haladunk cikről cikre, és úgy tervezzük, hogy remélhetőleg megkezdhetjük a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel <coughs> az elnökségi ciklusunk vége előtt. Hát jelenleg tehát ez a helyzet. És akkor a, hamarosan a tanács és a parlament elé tudjuk majd terjeszteni a következő hónapokban a kompromisszumos módosító javaslatainkat, várjuk az együttműködés a parlamenttel, hiszen önök is társuk alkotók, tehát konkrétan ez történik most a Tanács Költségvetési Bizottságán belül. Hát ez egy ritka alkalom, hogy találkozhatunk a társ képviselővel, lenne néhány kérdésünk. Örülünk, hogy itt van, mit gondol, mikor lesz majd kész egy közös álláspont, amit már nekünk akár be is mutatnának? Köszönöm szépen, Gressle asszony. Jelenleg koordináljuk a munkát, és, és a kompromisszumos javaslatok első blokkját fogalmazzuk meg az első cikkek tekintetében meglátjuk, hogy ez hogyan halad a tanácson belül, és aztán részletesen meg kell vizsgálnunk ezt, és próbáljuk betartani a menetrendünket. Novemberben eh, eh, állítottuk ezt össze, és az önök segítségével, illetve önök kontaktálásával állítottuk ezt össze az elnökségünk kezdete előtt, ezt úgy tűnik, hogy tartjuk, és de tájékoztatjuk önöket, hogy tartjuk-e a menetrendet, vagy lesz-e kisödem, de remélhetőleg be tudjuk tartani a határidőket. Rendben, van-e más kérdés? Rendben. Az ülés elején azzal kezdtük, hogy Kreszle asszony bevezet minket a témába, és akkor most viszont Ashworth úr az egyensúlyt betartva kapja meg először a szót. Köszönöm elnök nagyon rövid leszek. Tudom, hogy nincs túl sok időnk, de emlékeztettem ugye önöket az ülés elején, hogy mindennek a célja az az, hogy a bürokratikus terheket és a szabályozás okozta terheket csökkentsük, javítsuk a hibaarányokat a költségvetésen belül, és valóban közvetlen kapcsolat áll fenn a pénzügyi szabályozás komplexitása és a hiba arány között. És nem szabad szem elől vesztetelünk azt sem, hogy a hozzáférés a költségvetéshez eh, fontos, hogy közvetlenül megvalósulja a polgárok felé. És egy számos fontos pontot vetettek fel, különösen a rendszer integridása, az összeférhetetlenség problémája, amit rendkívül érdekesnek tartottak. És itt elgondolkodtam a polgárok bevonásáról is, hiszen erről is folytattunk mecserét. Mindig is aggasztott az, hogy van itt 500 polgár, akiket érint az uniós költségvetés, és egész egyszerűen nincs közöttük kapcsolat itt az öt éves parlamenti mandátumhoz igazítjuk a költségvetés, de ugyanakkor az elszámoltathatóság idején már nem vagyunk itt, a következő ciklus kezdődik, tehát ezt jó lenne, egy kicsit jobban összehangolnánk. Ez egy nagyon összetett vállalkozás itt ezt módosítani, és hát a mai előadások jó része rámutatott erre a komplexitásra. És őszintén köszönetet mondanék az előadóknak, az előadásokért, a benyújtott dokumentumokért. Rendkívül érdekes délután volt. Hálás köszönet ezért. És hát kollégák egy része, részét elvesztettük menet közben, de ezért köszönöm azoknak, akik még itt volnak, és valóban nagy érdeklődéssel hallgattam meg a felvetéseket, az elszállásokat. Most pedig akkor Inge kapja meg a szót hát még van egy-két kör előttünk, van néhány probléma, amit meg kell oldanunk. Itt az asztalra került még néhány érdekes kérdés, ezzel még dolgoznunk kell. Még egy pár módosítóval több. De mindenkinek köszönetet szeretnénk mondani azért, hogy eddig kitartottak hát ez nem magától értető, de a Policy Departmentnek is köszönetet mondanék a szervezésért, a titkárságért, a Balcs és a Kont titkárságának, hát mindenki nagyon leterhelt, a mi eh, munkatársaink is, hogy létrehozzák, megszögezzék ezt a tervezetet, és hát mi mindent megteszünk azért, hogy a lehető legtöbbet, legjobbat hozzuk ki ebből, és hát nagyon hasznos lenne hogyha a bizottság néhány információval ellátna még bennünket, például a non-profit elv kapcsán, és szóval, hogy ezt globálisan megszüntessük, hát ez nem igazán elfogadható, de lehet, hogy egy differenciált a hozzáállással még valahogy ezt árnyalhatnánk. Tehát itt fontos a költségvetés végrehajtásának gyakorlati oldala, és fontos a non-profit szervezetek kérdése, fontos az, aki a profitorientált szervezetek kérdése. Tehát jó lenne, ha itt valahogy differenciáltan tudnánk kezdeni, hogy a kicsik számára tudjunk, tudnánk egyszerűsíteni, de mégis kifelé ne azt az üzenetet közvetítsük, hogy az adófizetők uniós pénzével nyereséget lehet csinálni. Tehát itt jó lenne, ha árnyaltabban látnánk a képet, és akkor már is jó úton haladnánk. Mindenkinek köszönetet mondok, aki itt szólt, nekem más hozzáfűzni való már nincsen. Köszönjük szépen, Kreszle asszony! És akkor részemről még néhány záró észrevétel. Lehetetlen mindent összefoglalni, amit elhangzott, tehát hosszú listája van itt a felvetett fontos pontoknak, ami kicsi problematikusra teszi a helyzetet az az, hogy amiről itt szó esett, ezek a dolgok sok esetben nem is összevethetők, eh, nagyon különböző dimenziókról is szó esett itt. Legyen szó akár a, az egyszerűsítés nagy ötleteiről, az értékesek átvételéről, vagy az egységes szabályzatról, vagy legyen szó az eredményorientált költségvetésről, és hogy ezt hogyan kellene a költségvetési rendeletben figyeletbe venni, egészen a non-profit szervezetekig, a belső vagyonkezelői alapokig, a rugalmasságig. De ezek mind nagyon-nagyon fontos témák. Hát itt óriási palettán mozognak a dolgok, és rengeteg kérdést kell figyelme bennünk. És Julius Ferrer úrral kell egyetértem, bár ő szó szerint nem ezt mondta, de én nagyon bátran kimondom, megengedett, hogy szörnyet osztunk létre. És most ez a fantasztikus kívás áll előttünk, hogy oldjuk meg azt a problémát, amit magunk okoztunk. Erre van szükség. Szükség van arra, hogy az európai polgárok odafigyeljenek, érdekeltek legyenek, tiszteljék mindazt, amit itt mi próbálunk elérni de úgy gondolom, itt már kitértünk a polgárok bevonására. És itt nem csak az összeférhetetlenséggel kell foglalkozni, a hagyományos oldalával, amit már önször említettük, hanem hogy egyáltalán ennek a puszta gondolata is felmerüljön, hogy csalni lehessen az uniós pénzekkel, anélkül, hogy tudnánk róla. Hát ez fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Ez az, amit, a, ami az európai polgárokat igazán érdekli. Ezt is le kell fednünk. Ha szerencsések vagyunk, akkor nem csak mi, hanem mi, mint az Európai Unió hozhatjuk rendbe ezt a káoszt. Köszönöm szépen ezt a gyümölcsöző workshopot, ezt a szemináriumot. Folytassuk így a munkát, és mielőtt mindenki elmegy, szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogyha érdekeltek, és van még energiájuk, kitartásuk, akkor két emelettel lejjebb mehetnek a 2Q2 terembe, ahol egy közös költségvetési, AFET és DEVE szakbizottsági ülésre kerül sor a fenntartó fejlődés európai alapjával foglalkozunkat. Még egy újabb alap, amit létre szeretnénk hozni, talán. Köszönöm szépen, mindenkinek szép estét kívánok!